Okay, people can start taking their seats now, colleagues, because we're going. Kedves kollégák, megkezdjük akkor az ülésünket, szokás szerint egy picit késve, úgyhogy kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és igyekszünk akkor a lehető leghamarabb megkezdeni az ülésünket. Most tehát egy nagyon különleges ülésünk van, ezt Igazából az év elejére terveztük nagyon fontos üléshez, ugyanis struktúrált párbeszédet fogunk folytatni két biztossal. Először is nézzük a napi rendet. Három napi rendi pontunk van összesen. Sőt, négy, bocsánat. Az első a napi rend elfogadása. Mindenki elfogadja a napi rendet? Köszönöm szépen. A kettes az elnök közleményei, nincsenek közleményeim, arra emlékeztetném önöket, hogy rendkívüli ülésünk lesz május 15-én Strasbourgban az esti órákban, és Feltételezzük, hogy a fejlesztési konszenzussal kapcsolatban lesznek fejlemények, erről mindenkit időben fogok tájékoztatni, tehát szeretném, hogyha a rendkívüli ülés mindenki a naptárába azért felírná. Most pedig akkor térjünk közvetlenül át a hármas napi rendi pontra, és struktúrált és párbeszéd, struktúrált párbeszéd a bizottság munkaprogramjáról. Mimica biztossal találkozunk először is, ismerős arcő itt a szakbizottságunkban. És Amint lezajlott a vele folytatott eszmecsere, Stilianides biztos is jön hozzánk. A struktúrált párbeszéd azért nagyon fontos, ugyanis ez a lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk a bizottság munkaprogramját az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, tudassuk a bizottsága, hogy melyek a prioritásaink, mit szeretnénk, hogyha az EU elérne az elkövetkezendő két évben. És ez az Európai Parlament utolsó két éve, többen is itt leszünk majd a következő parlamenti ciklusban. Nem tudom, hogy a Brexit követően mi is itt leszünk-e vagy sem. Minden esetre igyekszünk a ciklus végéig a lehető legtöbb eredményt elérni a fenntartható fejlesztési célok és egyéb témák tekintetében. Nagyon örülök, hogy Mimice biztos itt van velünk szeretnénk az ön gondolatait meghallgatni, biztos úr. Nagyon fontos időszak érkezett el a fejlesztési politika tekintetében. Ugyanis a külső finanszírozási eszközök félidős értékelése is lezajlott a támogatási alapok tekintetében is fontos változások zajlottak le, ezért szeretnénk meghallgatni, hogy ön mit lát a jövővel kapcsolatban, ezért kérném, hogy szóljon hozzá, és nagyon örülök, hogy a főigazgató úr is el tudott jönni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves barátaim, kollégák, hölgyeim és uraim! Mindig nagy öröm számomra, hogyha csatlakozhatom önökhöz. Most már a harmadik éves struktúrált párbeszédünk zajlik le a bizottság munkaprogramjával kapcsolatban. Az új általános politikai keretről szeretnék szólni először, amelyet önökkel és a tanácsal együtt dolgozunk ki a felülvizsgált fejlesztési konszenzus tekintetében. Nagyra értékeljük a többoldalúságot és a szolidaritást, Azonban ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a lehető legjobb az, hogyha ambiciózus, kollektív hozzáállást mutatunk a fejlesztési politikával kapcsolatban. E szakbizottság hozzájárulása létfontosságú volt ezen új jövőkép kidolgozásában. Szeretnék személyesen mindannyiuknak köszönetet mondani, a társjelentéstevőknek, Benta úrnak és Moizer úrnak, illetve a jelentéstevőnek, az elnökasszonynak, az árnyék jelentéstevőknek, hogy olyan konstruktívan részt vettek ebben a nagyon intenzív folyamatban és nagy mértékben szeretnék köszönetet mondani a parlament hozzájárulásáért. Ennek köszönhetően ugyanis olyan szöveget dolgoztunk ki, amely megfelel magas szintű ambícióinknak, és nagyobb hangsúlyt fektettünk arra a tényre, hogy a szegénység felszámolása legyen az elsődleges célkitűzése a fejlesztési politikának. Illetve kiemeltük a fejlesztés hatékonyságának, illetve a szakpolitikai koherenciának a fontosságát. Megerősítettük a civil társadalommal kapcsolatos nyelvezetünket, egészségügyi ellátórendszer, adózás, illegális pénzáramlások, és finomítottuk a migrációval kapcsolatos nyelvezetünket. Az intézmény közi párbeszéd keretében megbeszéltük azokat a kérdéseket, mint például a parlament részvétele a támogatási alapokban, biztonság, mezőgazdaság, illetve a hivatalos fejlesztési kötelezettségvállalásaink nyomon követése. Ezzel kapcsolatban az új konszenzusnak fel kell állítania a megfelelő egyensúlyt az érdekelt felek nézetei között, beleértve a parlamentet és a tagállamokat is. Bízom abban, hogy ezen célkitűzés szem előtt tartásával meg tudjuk találni annak a módját, hogy az elkövetkezendő napokban a fennmaradó pontokat is kezeljük, és a végleges szövegben megállapodjunk. Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy mennyire fontos eredmény lesz ez amely lehetővé teszi az Európai Unió számára, mint fontos globális szereplő számára, hogy átfogó fejlesztési megközelítést alkalmazzon, hogy így válaszoljon a 2030-as agendára valamennyi intézmény és tagállam bevonásával. Hasonlóképpen pedig üdvözlöm a konstruktív hozzájárulást, amelyet Neuser jelentéstevőtől kaptunk az afrikai, karibi és csendes-óceáni államcsoporttal való kapcsolatunk tekintetében. Ugyanis a javaslataink az önök állásfoglalásával összhangban álltak, és nagyon jó vita alapot jelentettek. Mi korai szakaszban vagyunk a tagállamokkal, és vannak még megközelítésbeli eltérések, de bízom abban, hogy közös egyetértésre juthatunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy ajánlást fogalmazzunk meg, akár a tárgyalási irányelvekről, ami őszre lezajlik. Ugyanakkor viszont az AKC országok felé, illetve a regionális szervezetek felé fordulunk. Azt szeretnénk, hogyha hivatalos párbeszédet kezdhetnénk jövő év nyarán egy már eleve közös, széles körű megközelítés tekintetében. Louis Michel és Pascal Lamy korábbi biztosok is segítenek abban, hogy megközelítésünket megbeszélhessük a lehető legmagasabb politikai szinten az érintett országokkal és régiókkal. Számítok továbbá az európai állam és kormányfők személyes elkötelezettségére, hogy ezt a vitát a fővárosokban és a régiókban is lefolytassák, és hogy a politikai szempontokat megfogalmazzák és kihangsúlyozzák. Az AKC országok részéről pedig azt várjuk az állam és kormányfőktől, hogy politikai szempontból vezessék a folyamatot és beszámoljanak az előrehaladásról. Természetesen önöket végig tájékoztatni fogom. Talán tudják, 2012 különösen fontos év lesz számunkra az Afrikával való kapcsolatunk tekintetében a G7 és G20-as csúcs találkozóval, illetve az ötödik EU-Afrika csúcs találkozó, valamely Abidjanban novemberben kerül megrendezésre. A közös közlemény az alapja az Afrika-EU partnerség újra fellendítésének. Ez a közlemény egy sokkal erősebb, elmélyültebb és intézkedés orientáltabb partnerséget fog javasolni a két kontinens stabilitása és prosperitása érdekében. Elsősorban a munkahelyteremtésre fogunk összpontosítani, főként fiatalok és nők számára, például a beruházások növelésével. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő feltételeket és üzleti hangulatot megteremtsük a vállalkozók és az innováció számára, főként olyan ágazatokban, mint például azok, amelyeknél magas munkahelyteremtési lehetőségek vannak, környezetvédelmi fenntarthatóság és a többi és a reziliensebb, ellenállóbb államokra és régiókra fogunk központosítani, ennek köszönhetően pedig Afrika elkötelezettebb lehet a béke és a stabilitás mellett, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, illetve jobban kell kezelni a migrációt és a mobilitást. Afrika és az Európai Unió egyaránt nyerhet a megnövekedett gazdaság és politikai kapcsolatokból, azonban, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mindannyian veszítünk rajta. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk biztosítani egy csúcs találkozó eredményeinek ambiciózus jellegét. Egy konkrét eredmény, amelyet szeretnénk majd a csúcs találkozón bemutatni, és ami létfontosságú az ambícióink szempontjából, ez a külső beruházási terv témája, főként, hogyha a fenntartható fejlesztési alapot nézzük, ez azt jelenti, hogy a meglévő eszközök és beruházási lehetőségeken túl innovatív finanszírozási modelleket szeretnénk támogatni, amelyeket pénzügyi intézményekkel együtt dolgozunk ki. A magánszektor nagyobb bevonását támogatjuk a kockázatosabb területeken, mint például a kevésbé fejlett és kiszolgáltatott államok például a szociális és gazdasági infrastruktúra, KKV-k, a nők és fiatalok lehetőségei területén támogatni akarunk beruházásokat olyan területeken, ahova a piac nem jutna el. A partnereinknek az addicionalitás, a kiegészítő jelleget kell tudniuk igazolni, ez kiemelten fontos koncepció számunkra, hogy olyan projekteket támogathassunk, amelyek valódi hatással járnának olyan területeken, ahová nem jutnának el a beruházások, ha mi nem támogatnánk. támogatnánk. Számomra ez nem egy új eszköz, hanem a fenntartható fejlődésnek a támogatása, ami tökéletesen összhangban van, és legalább annyira ambiciózus, mint a nemzetközi kötelezettségvállalásaink. Reméljük, hogy az Európai Fenntartható Fejlesztési Alappal kapcsolatos tárgyalásaink hamarosan sikeresen lezárulnak, annak érdekében, hogy még a nyári szünet előtt elfogadhassuk azt. Megint csak támog az önök Folyamatos támogatására számítok annak érdekében, hogy a beruházási terv őszre érvénybe léphessen. A nemek közötti esélyegyenlőség szintén nagyon fontos az átalakulás ösztönzőiben. Az új konszenzus és a mi cselekvési tervünk keretében átfogó stratégiai keretet akarunk létrehozni annak érdekében, hogy világszerte önrendelkezésre biztassuk a nőket és a lányokat az agenda intézkedési tervének végrehajtásával kapcsolatban pozitív eredményekre számítunk, például az intézményi kultúra és beállítódás megváltoztatásában. 110 európai delegáció nyújtotta be az agenda intézkedési terveire vonatkozó jelentéseket, a személyzeti kapacitás, illetve a politikai vezetőszerep szintén javult a delegációk felsővezetői szintjén egyaránt, illetve a szakértői és nem szakértői személyzet készségeinek megerősítésében, akár külföldön, illetve a központokban. És egy ambiciózus célt határoztunk meg annak érdekében, hogy az összes új kezdeményezés 85%-ában valósítsuk meg a nemek er- esélyegyenlőségére vonatkozó intézkedéseinket. 2016-ban több mint 9 milliárd eurós kezdeményezéseink voltak, amelyek elsősorban elsősorban a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkoztak, illetve a finanszírozást is növeltük és azt is szeretném biztosítani a továbbiakban, hogy emeljük azt a finanszírozást, amely a nemek közötti esélyegyenlőségre irányol, főként azért, hogy a legnagyobb hiányosságokat áthidaljuk partnerországainkban, akár a nők és lányok elleni erőszak tekintetében, ami rendkívüli mértéket öltő métei, amely az a kontinenseket, a nemzedékeket egyaránt érinti világszerte. Ezért nagyon fontos, hogy a nőknek, lányoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, gazdasági, pénzügyi forrásokhoz jussanak, illetve hogy hangot kapjanak a döntéshozatali folyamatokban. Enélkül ugyanis a fenntartható fejlődésért való küzdelmünk nem lesz sikeres. Ezért üdvözlöm és meghívom partnereinket, hogy ebben a csatában vegyenek részt velünk. Másik növekedési munkahelyteremtési potenciállal rendelkező terület az energiaszektor. Szeretnénk a partnerországoknak segíteni abban, hogy óriási zöld energiapotenciáljukat kibontakoztassák, és az embereknek hozzáférést biztosítsanak a megfizethető energiához, és a bolygót közben megóvhassák a jövőbeli generációk számára. Vállaltuk, hogy 2020-ra 40 millió emberrel több embernek biztosítunk hozzáférést globálisan, Afrikában elsősorban 30 millió ezek közül, és 6,7 gigawatt megújuló energiaforrást, amelyből több mint 5 gigawatt Afrikában valósulna meg, illetve 19 folyamatban lévő projektünk van, amely 4,8 milliárd eurós potenciállal rendelkezik, 1,8 gigawatt megújuló energiát jelent ez, több mint 20%-a az összes célkitűzésnek, és ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk, az összes partnert be kell vonnunk Európában és azon túl az állami és privát ágazatban, a civil társadalom tekintetében, ezért Kanyete biztossal együtt, illetve Európa vezető megújuló energiatársaságaival találkoztunk, hogy megbeszéljük a lehetőségeket Afrikában. Júniusban lesz nek a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos napok, ahol együtt működünk a civil társadalommal, illetve egyéb szereplőkkel akár a 2030-as agendákban, illetve az új konszenzussal kapcsolatos javaslatokban is szerepel, hogy nincs valódi fenntartható fejlődés, ha nincsen béke és biztonság. Ebben az összefüggésben az a javaslat, hogy a stabilitáshoz és békéhez hozzájáruló eszközt módosítsuk, oly módon, hogy a partnerországaink és a régiókat segítsük abban, hogy maguk kezeljék a válságokat. Képzést biztosítunk, tanácsadást nyújtunk, biztosítunk, berendezéseket biztosítunk rendkívüli körülmények között. Ezt az eszközt olyan tevékenységekre lehet használni, amely nem tartozik az OECD fejlesztési segítségnyújtási kritériumok keretébe. 2015-ben a tevékenysége 90%-a megfelelt a DAC-nak. Ez a trendet most már jelentősen megváltoztattuk, igyekszünk a 0,7%-os határértéktől igyekeztünk elmozdulni. 100 millió, eur, 100 millió eurót adtunk hozzá a már meglévő 2,3 milliárd euróhoz erre az eszközre vonatkozóan. Nem katonai kiadásokat támogatunk, nem a fegyverek, illetve lőszer beszerzését vagy kizárólag a fegyveres erők támogatását jelenti. A katonai intézkedések, katonai fellépések támogatása csak akkor rendkívüli körülmények között valósulhat meg, hogyha az állam vezetése tehetetlen ezen a területen. Kapacitásépítése van szükség a biztonság és fejlesztés területén, és ennek összhangban kell lennie az EU fejlesztési célkitűzéseivel, és ez a biztonsági szektor reformját is maga után vonja. Tehát, ahogyan láthatják, erre az évre már elég sok munkánk lesz, és a jövő évre is. Ez kritikus pillanat ugyanis a jövőbeli politikáink és eszközeink meghatározásában. A jelenlegi kihívásokat és kontextus jelenbe véve soha nem volt ilyen fontos, mint most, hogy az európai fejlesztési politika fenntarthatóbb, tisztességesebb, méltányosabb világot hozzon létre mindenki számára, és mint mindig most is számítok az önök támogatására és szakértelmére, és természetesen várom az önök észrevételeit és kérdéseit ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen, biztos úr. Valóban jelenleg nagyon sok dologgal kell foglalkoznunk, és ezt érezzük az üléseink számából, a triológusok számából, és láthatjuk, hogy a fejlesztés politika igencsak a napirend élére került uniós szinten az elmúlt évek során. A kollégák, akik szeretnének hozzászólni. Számukra mondom, hogy egy órá rendelkezésünkre, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Először Bogdán Venta és Annelic kezdik a sort. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok röviden hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezért a beszámolóért, és remélem, hogy le fogjuk zárni a tárgyalásokat az új fejlesztési politikáról szóló európai konszenzusról és ez az új konszenzus talán majd éppen az Európai Fejlesztési Hét alatt kerül lezárása, aláírása. Nolzer úr, jó magam, és természetesen elnökasszonyunk, a bizottság és a tanács is fog ezért tenni. Most pedig a biztonság és a migráció kapcsolatára térnék rá. Különösen a török helyzet kapcsán fontos kérdés ez. Úgy gondoljuk, hogy a saját frakcióm, de más kollégák számára is úgy gondolom, hogy ez nagy jelentőséggel bír ez a téma. A menekült válság továbbra is az uniós napirend élén fog maradni, és kérdés, hogy a törökországi menekülteket segítő alap, illetve az afrikai alap milyen mértékben kerül végrehajtásra, és mennyiben tud fellépni a migrációs útvonalak feltárásában és a jelen válság megoldásában. Ez az egyik olyan téma, amely a tárgyalások során is nagy fontossággal bírt. Aztán a következő kérdés. Mi Neuser kollégámmal ugye dolgozunk a kotonói megállapodás utáni kereten, a 2030-as agendán, tehát ahogy említettem már, megkezdődött a munka ezen, és a frakcióm is támogatja azt, hogy egy jogilag kötelező jellegű megállapodás jön létre, a kereskedelem, a segélyezés és más területek tekintetében is. Érdekelne a regionalizáció, illetve a politikai párbeszéd, ezek hogyan jelennek meg a társok során, a bizottság ugye ezekkel kapcsolatban is állást kíván foglalni még ebben az évben. Köszönjük szépen, és akkor a fejlesztési héten tovább dolgozunk. Alolit, köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött hozzánk, és megmutatja velünk ezeket a kérdéseket és hát itt nagyon is mozgalmas időket élünk, sok lehetőség merül föl, és nehézség, és, és érdekelne, hogy a nemek közötti esen, egyenlőséget célzó cselekvési tervvel mennyire foglalkoznak, hiszen már többször említésre került, és ez pozitívnak érdekel, és továbbra is szeretnénk támogatni a biztos urat ezen a területen. Aztán eh, nagyon sok kérdést említett a biztos úr, például a fenntartott fejlesztési célokat is, eh, és más témákat is, de itt elsősorban a célokról van szó, mi azonban kevés tájékoztatást kapunk a, ezekről a célokról. Még az európai parlamenti kollégák is keveset tudnak erről. Nem minden frakció foglalkozik külön, a honlapján például a fenntartható fejlesztési célokkal. Úgy gondolom, itt a kommunikációt itt meg kellene erősíteni, hogy lássuk, hogy pontosan milyen célokat kívánunk itt eh, erősíteni, támogatni. Aztán nagyon sok helyzetre kitért a biztos úr, az AKC országokat is említette a biztos, hogy nagyon heves viták övezték eh, Kenyában a legutóbbi csúcsolt, aztán Máltán kerül legközelebb erre sor, és ennek kapcsán a Panama ügyek, a Panama dokumentumok is érintik az AKC országokkal fenntartott kapcsolatainkat, és hát érdekelne, hogy itt a, az eredmények vajon, ugye itt az Európai Parlamentben egy érdekes meghallgatás foglalkozott ezzel, mit remél ettől? Lesz itt valami felkapcsolat, az adóelkerülés, a, a pénzforgalom és az AKC országokkal fenntartott kapcsolatok között. Aztán különböző országok, régiók támogatás kapcsán szeretnénk Palesztinát is megemlíteni, mi is támogatjuk, és érdekelne, hogy ön lehetőséget lát-e arra, hogy felkeressük a gázai övezetet. Számunkra itt a parlamentben ez fontos lenne. Nagyon sokat teszünk a gázai övezet fejlesztésért, talán itt is támogatást kaphatnánk, hogy felmérjük a helyzetet a helyszínen. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a ruhaágazati konferencia és meghallgatás kapcsán itt több mint száz NGO, civil szervezet képviseltette magát, a biztos úr Indiából jöttek, eh, és Bangladesből is sok érintett fél. Ez egy nagyon gyümölcsöző és pozitív eredményt szolgáltató eh, találkozó volt, és itt a fenntartható ellátási láncok, a ruha, textilipar és az élelmiszeripar területén. Ez egy nagyon fontos kérdés, erről született egy jelentés is, és, és eh, első lépésként szeretnénk, hogyha tovább tudnánk itt lépni, és a munkadokumentum után kötelező jellegű előírás sokra vonatkozó javaslat is születne. Ezt már ezen az említett rendezvényen is említettem, nagyon sokan érdekeltek abban, hogy itt megtörténjen a következő lépés, és szeretnék tehát ezt a témát is kiemelni. És végül lezárásképpen béke és biztonság eszköze, erről is szó esett, és itt is már megvitattuk ezt a kérdést, és beszéltünk arról, hogy Németország hogyan hogyan vesz ebben 100 millió euró, hát ez egy kicsi összeg, de azért a portfólióban eh, jelen van a múlt évi német 100 millió, az ez évi 130 millió, egy külön költségvetési tétel, és külpolitikai eszközként jelenik ez meg, és hát fontos, hogy a DAC-nak megfelelő lehetőség legyen arra, hogy ezekben az esetekben is fel lehessen lépni, és ezt az összeget fel lehessen használni. A szocialisták részéről és más bizottságbeli tagok is azt szerették volna, hogyha kivennék a költségvetési tételek közül ezt a sort, de ugyanakkor fontos, hogy a DAC kritériuma teljesüljön, és ezt vitatjuk most meg jelenleg. És, és én úgy gondolom, hogy ezt a sort törölni kéne a költségvetési tételek közül, hiszen Németország eh, ő egész másképp hozzá tud ehhez járulni, más országokról is van lista, hogy kik járultak ezt hozzá. Aztán egyházak is, és a német fejlesztési minisztérium is kéri azt, hogy nem szeretnének semmiféle ilyen költségvetési tételt látni, és ezért én ezt örömmel itt, eh, ennek örömmel hangot is adtam itt. Köszönöm szépen. Most pedig a liberálisok részéről a alelnökünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anó Létsz mert tulajdonképpen felhozta azt a kérdést, amelyen is foglalkozni kívántam. A Devel szakbizottságban egy véleményt dolgozunk ki erről az eszközről, ami a stabilitást és a békét célozza pénzügyi eszközök, és hát nagyon sok aggály merült fel a fejlesztési politikai hatása, mi lenne ennek az eszközök. Természetesen kis volumenű eszközről beszélünk, ezt őszintén be kell vallanunk, de azért mégiscsak növelni lehet ennek az eszköznek az erejét a jövőben. Természetesen a legradikálisabb ötlet Anno Leeds mutatta be. Én előadóként készen álltam arra, hogy elfogadjam a bizottság javaslatát, ezt a fajta struktúrát, de hát szükségünk van néhány garanciára a fejlesztési politikai aspektusok garantálására van szükség. A bizottsági javaslat igencsak korlátozott hatáját tekintve, hogy milyen célokra lehet ezt az eszközt felhasználni, és korlátozott ugye az is egy korlátozó tényező, hogy csak rendkívüli helyzetben lehet ezt felhasználni. Az AFED-ben egy jelentős tervezet született arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne módosítani méghozzá igen radikális módon a bizottsági javaslatot. A legradikálisabb módosítás arra vonatkozna, hogy a harmadik cikkben a struktúrát változtatnánk meg, hiszen a bizottság itt egy kumulatív entitást javasol, azaz, hogy az A és B feltételeknek mind teljesülniük kell, az AFED szakbizottság viszont azt javasolja, hogy nem és, hanem vagy álljon a szövegben A, I, vagy B feltételek teljesüljenek, és már is fel lehet használni az eszközt. És vannak további módosítók is, javaslatok az AFED szakbizottság részéről. A tanács maga is állást foglalt, és kérdezném a biztos urat, hogy a bizottság ugye vélekedik erről, a tanácsi verzióról, Másodszorban pedig remélem, hogy amint három oldalú egyeztetésre kerül a bizottság meg fogja védeni az eredeti óvatos megközelítését, és nem fog romlani a helyzet. És én azt gondolom, hogy a tanácsi dokumentum a mi szempontunkból szintén nem lehet túl rossz. Tehát Arnold Létsz már említette az eszközzel kapcsolatos kételyeket, kérdéseket. Köszönöm szépen. Most pedig Maria Hojbruk. Köszönöm szépen, Linda. Köszönjük, biztos úr. Köszönjük szépen, biztos úr. Köszönjük ezt a részletes beszámolót. Egy mondattal egészítenünk ki mindezt, a gondosság elve, a transnacionális cégek tekintetében, amikor kompenzációról van szó, kártérítésről, emberi jogok megsértése esetén, ugyanis erről még nem esett sok szó. Egy tanulmány is született a DROA szakbizottság részéről az elmúlt év során. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a földek kisajátítása során sokszor sérülnek az emberi jogok is, ott is, ahol az Európai Unió együttműködő partnerként lépett fel. Úgy gondolom, hogy ezt pontosan nyomon kell követni a jövőben, és szeretnék utalni erre a tanulmányra, és szeretném, hogyha továbbra is figyelmet kapni ez a téma. Ami pedig a fejlesztéspolitikai konszenzust illeti. Azt is hol tartanak a tárgyalások, arról eh, egész jó képet kaptunk a biztos úrtól, Nálunk Németországban van egy közmondás arra vonatkozóan, hogy a folyón akkor kell átkelni, amikor odaérünk a hídhoz, tehát még nem állunk készen teljes mértékben, még a tartalmat nem véleményezném. Hát itt meg beszélt azokról a szöveg részekről, amelyek különösen fontosak ebben a tervezetben. Ezzel kapcsolatban elmondám, hogy a Strasburgi februári vitánkon mi is hangzott el a fejlesztés politikai konszenzus kapcsán. Számunkra valóban az fontos, hogy fejlesztési konszenzus jöjjön létre. Nem biztonság és migráció ellenes konszenzus szeretnénk itt teremteni. A migráció és a biztonság úgy gondolom, hogy a tárgyalások során is nehézséget jelentő témák lehetnek, és itt a zöldek számára itt nagyon komoly vörös vonalak vannak, amelyek eh, már sikerült átlépni egyszer-kétszer. Aztán egy másik nagyon fontos sarokköve a tárgyalásoknak az, hogy a végrehajtás hogyan fog megvalósulni. Azaz az Európai Unió mikor és hogyan fog milyen intézkedéseket bevezetni. A konszenzusban leírtak, elhangzottak egész pontosan, hogyan kerülnek majd végrehajtásra. Körülbelül 150-szer hangzik el a szövegben, hogy az Európai Unió és tagállamai ezt vagy azt fogják megtenni, végrehajtani. És ebben az új konszenzusban, tehát nagyon sok, nagyon ambíciózus terve van az Európai Uniónak, ezért jó lenne, hogyha a bizottság egy cselekvési tervet is kidolgozna a végrehajtására, hiszen csak akkor bízhatunk abban, hogy ez a 150 szándéknyilatkozat valóban a gyakorlatban is megjelenik majd, és végrehajtásra kerül, méghozzá reális időkereteken belül. És itt azt várnám az Uniótól, mint a legutóbbi konszenzus esetében is ezt vártuk, hogy a, a végrehajtásra dolgozzanak ki egy munkadokumentumot, egy menetrendet, a humanitárius segélyezés konszenzus tekintetében is született egy ilyen menetrend, és nagyon örülnék, hogyha itt a fejlesztés politikai konszenzus tekintetében is létrejönne egy ilyen menetrend, egy munkadokumentum, amelyel az Európai Parlament is tudna dolgozni, és rendszeresen párbeszédet tudnánk folytatni a konszenzus végrehajtásáról. Végül pedig egy utolsó kérdés. Az elmúlt év során azt terveztük erre az idei évre, mint bizottsági eh, cselekvési tervként kértük, hogy a földkés sajátítások tekintetében jöjjön létre, tehát egy ilyen cselekvési terv. Kérdezném, hogy ez mikor várható, vagy ha nincs ilyen cselekvési terv, az azt jelenti, hogy nem látnak problémát ezen a téren. Tehát még egyszer szeretném kidomborítani, hogy ha elűznek embereket a földjükről, akkor lehet, hogy nekik menekülniük kell, és lehet, hogy akár ide Európába hozzánk menekülnek majd el. Éppen ezért nagyon is érdekelne, hogy hogy néz ki ez a cselekvési terv a földkisajátítások tekintetében. Köszönöm szépen. And last in this first round, we'll take a first round. Most akkor az első köre következik a felszólásoknak. Ignácio. Köszönöm, Linda. Üdvözlöm a biztos urat. A vállalati felelősséggel kapcsolatos a kérdésem. Sok ágazat, amelyet ön is említett a beszédében, kapcsolódik valamilyen módon a transnacionális vállalatokhoz, és fontos lenne hatékonyan fellépni e Európának ezen vállalatok felelősségvállalása érdekében. A parlamentben látjuk, hogy az üzleti szféra és az emberi jogok összekapcsolódása egyre aktuálisabb téma, nagyon sok ágazat téma kapcsán felmerül. Egyes frakciók is zászlójukra tűzték a témát, hasonló ambíciókkal rendelkeznek, de ennek ellenére, vagy ezzel együtt nem mondhatjuk sajnos azt, hogy ez az Európai Bizottságot is jellemezni. Nem látunk tetteket az Európai Bizottság részéről, legfeljebb jelentéseket, azokat se túl sokat. 2016. július 19-én a parlament nagy többséggel elfogadott egy saját kezdeményezésű jelentést, amelyet én írtam, a vállati felelősséggel való visszaélés témájában harmadik országokban, és konkrét lépéseket követeltünk a bizottság részéről, hogy szüntesse meg ezt a jelenséget a jelentéshez írott, ezen bizottság által írott vélemény egyértelműen leszögezi a mi irányultságunkat, és ebből arra következtettünk, hogy kompromisszumos módosítókat és gyümölcsöző együttműködéseket tudunk majd levezetni. Ezt várjuk most. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság leszögezne néhány bizonyos alapelvet, és elkezdeni a végrehajtását annak, amit már októberben követeltünk tőle. Most pozitív a klíma, több politikai frakció egymással gyakran küzdő politikai frakció ebben egyetért, és éppen ezért negatív megjegyzést is kell, hogy tegyek. Egyfelől a parlament tehát egyre elkötelezettebb a téma mellett, és mondom, több frakció is, a bizottság pedig minthogyha nem venne tudomást erről a problémáról, sőt, szembe menne az Európai Parlamenttel. Ebben a mi szakbizottságunkban Többször kértük a DG Trade-et, a főigazgatóságot, hogy kötelező normákat írjon elő ezen a területen, és ö, utalnék arra a Droid Bizottságban felvetett ö, felvetésemre, amely hasonló értelemben történt. Ha most van egy ilyen struktúrált párbeszéd, akkor engedjék meg, hogy ezt újra elismételjem, ezt a kérésemet, követelésemet, és megkérdezzem, hogy a bizottság miért nem hajlandó a parlament egyértelmű ajánlásait egyáltalán elolvasni, figyelembe venni. A témában illetékes Európai Bizottsági Főigazgatóságok egyike sem tett még konkrét lépéseket a follow-up jegyében, márpedig a jelentésünkben egyértelműen megfogalmaztunk prioritásokat, és konkrétan meg nevesítettünk főigazgatóságokat. Biztos úr, kíván erre azonnal válaszolni? Végül is egy nagyobb, komplexebb kérdés volt. Még öten jelentkeztek szóra. Nagyon érdekli a kollégákat láthatóan az ön portfóliója. Köszönöm, képviselő úr, megjegyzéseit, felvetéseit. Ezek fontos témákat feszegetnek, olyanokat, amelyek minket is foglalkoztatnak a fejlesztési politika kapcsán. Talán azzal kezdeném, hogy migrációs és biztonsági ügyekből is, vagy aspektusból is lehet nézni ezt a kérdést. Két oldala van az érmének minimum. Az a tény, hogy modernizálni kell meglévő eszközeinket, amelyekkel egyáltalán elkezdhetjük a munkát, a biztonság politikai fejlesztések, illetve a közös globális napirend szerinti biztonságpolitikai és fejlesztési projektek összefogása érdekében. Ezek még hiányosak, de voltak már konkrét fellépéseink eddig is. A fejlesztés nem pusztán a fenntartható fejlődést szolgálja, mint ahogy azt New Yorkban leszögezték, a a fenntartható fejlődési konferencián. Ez a fejlesztés, amiért mi vagyunk felelősek, ennél sokkal tágabb értelemben rendő, és az eszközök is sokfélébbek. Ezért nekünk az a dolgunk, úgy látom, hogy modernizálnunk kell ezt az eszköztárat, a békéhez és stabilitáshoz hozzájáruló eszköztárat, ugyanakkor meg kell húznunk egy vonalat, ez pedig az, hogy fejlesztési pénzekből, vagy Európai Uniós költségvetési pénzekből bármilyen módon katonai fejlesztésekre csúrogjon csöppenjen valahogy át összeg. Ezt a szerződések is tiltják, de, és a gyakorlatban is azon vagyunk, hogy megakadályozzuk. Tehát többek között ezért is kell modernizálni az eszközeinket, eszköztárunkat. És persze amiatt is, hogy különváljon a két terület. A második a jövő. Szerintem új megközelítésre van szükség. Meg kell különböztetni az Amison típusú fejlesztési pénzekből finanszírozott projekteket, és a jövő európai MRF Defense ö, védelmi beruházásai hoztartozó programokat, ezt külön kell értékelni, és az Európai Uniónak hosszú távon külön fejezetben kell ö, védelem biztonságfejlesztési projektjeit végeznie, nem ellentétben, de nem is összemosva a fejlesztési politikával. Tehát a békés stabilitáshoz a fejlesztés is hozzájárul, de nem szeretnénk, hogyha összekeveredne a katonai jellegű projektekkel a mi projektünk, projektjeink köre. Persze nyitottak vagyunk minden pozitív példa megfontolására, és az eszközök jövőbeli fejlesztése szempontjából előre mi ezt a fókuszáltabb, szűkebb értelmi definíciót szeretnénk alkalmazni. És ez a ezt a javaslatunk is tükrözi, ezért ilyen szerény talán ez a javaslat a társjogalkotásra vonatkozóan. Ami a migráció és fejlesztés összefüggés rendszerét illeti, néha élesen konfrontálódunk olyan véleményekkel, amelyek azt szeretnék, hogy a fejlesztési büdzsé egy részét kanalizáljuk át nem hagyományos fejlesztés, úgymond fejlesztési célokra, magyarul migráció kezelésre, határvédelemre, de miközben nem mondom azt, hogy az a, uh, a uh, migration related autom a daknak megfelelő célok ö, ö, rosszak. Nem lenne jó, hogyha ezek a célok elvonnák a pénzeinket. Szoros összefüggés van a migráció és fejlesztés között, ezt persze elismerjük, ezt a 2030-ig terjedő fenntartható fejlődési agenda is tartalmazza, új konszenzus született, összefüggésben van a két téma és a fejlesztési beruházások mikéntjét például szerintünk is úgy kell megfogalmazni, hogy az elvándorlás útjába álljanak, megtartsák a lakosságot helyben, amennyire lehetséges. A szegénységet csökkentsék. A szegénység végül is az elvándorlás legfontosabb oka, és főleg a az irreguláris migrációnak legfőbb oka. És így jutok most oda, hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy az adóelkerülés és adó visszaélés, adó alapszámítás kérdéseivel kapcsolatban kifejezem véleményemet. Nem akarnék arról spekulálni, hogy a Panama botránynak konkrétan milyen példáival lehet legjobban megmutatni, hogy merre mutatnak a trendek. Én magam is várom részben önöktől, és persze a többi európai intézménytől is a fellépést a Panama botrány kapcsán, és nem csak az európaiaktól hogy véglegesítsék álláspontjukat, de fejlesztési szempontból a Panama botrány tulajdonképpen jó példa volt arra, csúnya, de jó példa volt arra, hogy, hogy megmutassa, hogy adóügyi területen is óriási erőfeszítéseket kell tenni, annak érdekében, hogy a fejlesztési pénzek ne folyjanak el, ne kerüljenek rossz helyre. Az adóelkerülés miatt nagyon sok helyütt a helyi erőforrásokat nem tudják mozgósítani. Ha jobb lenne az adózás, akkor a helyi erőforrások és felfejlődnének, és akkor kiváltanák a fejlesztési feladatokat. Palesztina és a környékbeli fejlesztések ügyében arra emlékeztetném önöket, hogy a fejlesztési támogatás, fejlesztési együttműködés Palesztinával egy kiváló példája a közös fellépésnek, a közös programozásnak, ahol az Európai Bizottság a 21, 21 tagállammal együttműködve alkotja meg a fejlesztési programokat, és továbbra is megfogható hatásunk van, palesztin területeken, és azt gondolom, azt remélem, hogy a külügyi szolgálat is együtt működik majd önökkel is szorosabban annak érdekében, hogy az ebben az együttműködésben rejlő potenciált jobban kiaknázzuk, és a fejlesztés együttműködés kiszélesedjen. Ideértve azt is, hogy parlamenti képviselői küldöttség utazzon rendszeresen Gázába. Ami a többi kezdeményezést illeti, volt már nemrég itt önöknél a parlamentben egy másik egyeztetésünk, ahol bemutattuk a, az új kezdeményezésünket. A uh, important uh, ruha gyártási uh, területen, hogy hogyan lehetne egyes ipari tevékenységeket, textilipari tevékenységeket jobban kontrollálni. A ruhagyártás kifejezetten olyan terület, ahol az értékteremtési láncot befolyásolni tudhatjuk, és ahol hatásunk lehet arra, hogy milyen munkaügyi normák, emberi jogi elvárások érvényesülnek a termelői lánc egyes szintjein. Olyan koncepcióval dolgozunk, és ezt a munkaanyagunk is megfogalmazza, hogy esélyt, amely esélyt adna annak az elképzelésnek, hogy eh, miután felmértük a valós eh, kihívásokat és értékteremtési láncokat, eh, érdemi változások történjenek itt a munkavállalói körülményekben. A parlament ilyen irányú megfontolásait is ismerjük, és magunk magunkével vettük, és azzal is egyetértünk, hogy jogi értelemben kötelező előírásokra is valószínűleg szükség lenne, de nem tartunk még ott, hogy ezt kimondhassuk. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az önkéntes megközelítésnek mekkora hatása lehet, és hogy ezt a maximalizáljuk, ezt a hatást. Általánosságban véve a vállalati felelősségről azt tudom elmondani, hogy hogy az Európai Unió rendszeresen részt vesz konstruktív vitákban, az ENSZ fórumain és kormányközi munkacsoportjaiban, annak érdekében, hogy jogilag kötelező normák is megfogalmazódjanak, a tekintetben, hogy a vállalkozásoknak milyen emberi jogok minimumát kell garantálniuk. Ebben a kavasz nevű munkacsoportban magam is többször jelen voltam már, és ebben nagyon sok vállalkozás képviselői is megjelennek. Általában nyílt és konstruktív itt a hangvétel. A vállalatok részéről is sok jó javaslat születik. Nyilván ez egy technikai jellegű kérdés, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt a felelősséget, milyen konkrét intézkedések révén. A következő munkacsoporti ülés idén évvége fele lesz, ahol majd az Európai Bizottság is elmondja az időközben megérlelt véleményét, elképzeléseit. Jó, hogy van tehát egy ilyen fórum, ahol az üzleti szféra és az emberi jogi szervezetek képviselői együtt agyalnak arról, hogy a vállalati felelősség területén mi az, amit szigorúbbá, elvárhatóbbá, akár kötelezővé lehetne tenni. És ehhez a konstruktív vitához a jövőben is hozzá kívánunk járulni. Ez egy ENSZ kezdeményezés. Továbbá. Elhangzottak olyan kérdések, amelyek a konszenzusra vonatkoznak. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a folyamat, ahogyan azt már ismertettem egyébként a hozzászólásomban is, tehát az a folyamat, hogy a konszenzus szövegéről megállapodjunk, nagyon előre haladott, ezt mondhatnám, de először fogadjuk el a szöveget. És utána nézzük meg, hogy hogyan lehet azt a legjobban végrehajtani ezt az új európai konszenzust a fejlesztés témájában. Az Európai Uniónak nagyon komoly felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy megőrizze vezető szerepét a fenntartható fejlesztés területén, illetve ezért az új konszenzus végrehajtása jelentős hozzájárulás lesz ehhez a felelősséghez, ehhez a feladathoz. Ez a konszenzus egy kicsit eltér a korábbiaktól, amikor volt konszenzus és volt bizottsági, meg volt a bizottság változásra irányuló programja. Ugyanis most ott, van a fe, ott vannak a fenntartható fejlesztési célok, illetve az Európai Uniós érdekelt felek is most már a konszenzus kötelezettség vállalásai alá tartoznak. Vannak egyértelmű prioritások, olyan prioritások, amelyeket a fejlesztési politikában a tagállamoknak és a bizottságoknak, illetve a bizottság által irányított fejlesztési politikának egyaránt figyelembe kell vennie. El kell érkeznünk tehát a következő lépéshez, legyen az intézkedési terv, vagy egy közös megállapodás a tagállamok és a bizottság között, a konszenzus, a fejlesztési konszenzus végrehajtásáról. Gyakorlatilag szerintem gyakorlatilag megválaszoltam az összes kérdést, mondja a biztos úr. Okay, well, goes next. Elnök, köszönöm szépen, akkor jöjjön a következő forduló. Tehát akinek eddig nem volt lehetősége, és szeretne még jelentkezni, akkor lehet, hat hozzászálló, hozzászólónk van, és fél hatkor kell befejeznünk. De Kosa. Kosa úr lesz az első, a néppárt részéről. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, mert három kérdést írtam föl magamnak. Kettőt igazából már a kollégám említett, illetve megkérdezett, így egy maradt csak. Örömmel hallottam, hogy kiemelt a munkahelyteremtés önöknél a nőkkel kapcsolatos ügyek, a fiatalokkal kapcsolatos ügyek ugyanolyan fontosak, mint korábban. Persze sokat foglalkoztunk mi is ezzel a nemek közötti egyenlőséggel. A bizottság eredeti javaslatában három helyen is szerepel a fogyatékossággal élő emberek helyzete. A parlament is foglalkozik egy saját készítésű jelentésben. Az a kérdésem, hogy a bizottság hogyan tervezi ezt a kiemelt figyelmet átfordítani a valóságra. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az Európai Unió ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, és úgy gondolom, hogy ez már egy komoly kötelezettséget ad nekünk, a fejlesztéspolitikán belül is, hasonlóan a nemek közötti egyenlőségre, illetve a nőkkel szembeni, szembeni megkülönböztetés megszüntetésének harcában, ugyanúgy a fogyatékossággal élő személyeket is ö, meg kell említenünk. Nem tudom, hogy mit gondol erről, ö, ez most nem egy negatív megállapítás a részemről, hanem ez egy egészséges fejlődés, hogy a fogyatékossággal élők csoportjaihoz való hozzáállás változzon és ez most kiemelt szerepet kap. Úgy gondolom, hogy a fejlesztéspolitikában is erősíteni kell ezt az irányt. A kérdésem tehát a biztoshoz, hogy valóban átformálja -e majd ez a valóságot. Thank you. Köszönöm szépen. Enrique Gerrero következik. Igen, köszönöm szépen, mivel nincs túl sok időnk, ezért nem fogom elismételni ezeket a kérdéseket, amelyek már elhangzottak, hanem szerettem volna néhány megjegyzéssel élni, és van egy konkrét kérdésem is. Szerintem jó ötlet, hogyha Pascal Lamit bevonjuk annak a folyamatába, hogy a kotonó utáni időszakon együtt gondolkozunk, ugyanis a kereskedelmi szempontoknak fontos helyet kell biztosítani ebben a felülvizsgálatban, de ugyanakkor azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk hatásértékelést is végezni a költségvetési és adópolitikáinkról, illetve hogy ez milyen hatással van mondjuk az AKC országokra, a posztkotonú tehát a kotonói egyezmény utáni időszakra vonatkozóan. Szerintem jó lenne, hogyha az EU-Afrika csúcs találkozót kihasználnánk arra, hogy egy kicsit kibővítsük a befektetési tervet, ugyanis a befektetési terv jelen pillanatban elsőbségi országokra összpontosít, 7 vagy 8 ilyen ország van, de az is egyértelmű, hogy a törekvésünknek az, annak kell lennie, hogy több országhoz is eljussunk, és talán az EU-Afrika csúcs találkozó jó lehetőséget biztosítan arra, hogy ezt a kérdést felvessük. Harmadik felvetésem, hogy ez a módosítás, amit a béke és szolidaritás eszközével kapcsolatban javasolt, szeretném kérdezni, hogy milyen ütemezést javasol ezzel kapcsolatban, ugyanis pontosan az AKC plenáris ülésen október-novemberben azt tervezik, hogy egy jelentést hagynak jóvá, a biztonság és a fejlesztési együttműködés témájáról. Én vagyok az Európai Uniós jelentéstevő, és szeretném tudni, hogy a bizottság álláspontját már felvethetem-e a másik féllel, tehát az afrikai féllel folytatott párbeszédbe. Köszönöm szépen. Köszönöm Enrique, hogy az elnök Judith Sargentini következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a konfliktusos ásványi anyagok témájáról szeretnék kérdezni, ugyanis már régen beszéltünk erről, 2010-ben volt talán utoljára, hogy erről szó esett, és sikerült nemrég lezárni a jogalkotási folyamatot. Illetve az ilyen ásványi anyagok importálásával kapcsolatban bizonyos kísérő intézkedésekre irányuló javaslat született. Ez mindig a fejlesztési felelősséghez tartozik, nem pedig a kereskedelmi agendához. Szeretném tudni, hogy a kísérő intézkedések tekintetében hol tartunk, ugyanis nagyon fontos, hogy Kongóban például a bányászat területén ezeket az intézkedéseket hogyan hajtják végre, illetve milyen előrelépések történtek. Szeretném, hogyha erre válaszolna. Több kérdés született már a ruhaiparral kapcsolatban, és nagyon egyértelműen megfogalmazta az Európai Parlament, hogy kötelező érvényű jogszabályokat szeretnénk látni ezen a területen. Ugyan ez vonatkozik az említett ásványi anyagokra, az OECD iránymutatás született a ruhaiparra vonatkozóan, talán a Európában és az európai ruhaipar képviselőivel össze lehetne állítani egy hasonlót önkéntes alapon, és ezt betartathatnánk velük, de ez egyelőre nem így van. És kérek öntől egy választ azzal kapcsolatban, hogyha az önkéntes hozzájárulás nem valósult meg. Most 43 éves vagyok, 16 évesen már aktivista voltam, és már ott akartam tudni pontosan, hogy honnan származnak a ruháim. Ez nincs, nem helyes, hogy most úgy kezdjük el az önkéntes hozzáállást, mintha nem lettek volna előzmények. Hát én több mint 30 éve látom ezeket az előzményeket, amikor az egyes személyek, a civil szervezetek nyomást gyakoroltak, és ennek ellenére egy fair trade, egy méltányos kereskedelem keretében készült ruhaneműk még mindig egy nagyon szűk piacirést jelentenek. Úgyhogy azt kérdezném, hogy miért bízik annyira az önkéntes tevékenységekben? És az utolsó rövid kérdésem pedig az, hogy egyetértek elnök asszony, és egyetértek biztos úr, hogy nagyon szoros kapcsolat van a migrációs a fejlesztés között. De egy kicsit nem volt egyértelmű a korábbi válasz, amikor azt mondta, hogy valóban lát, láttuk, hogy bizonyos finanszírozási eszközök a szokásos fejlesztési célokról átcsoportosulnak a migrációs célkitűzésekre. Említette például a határellenőrzést, de azt is állította, hogy ez nem fog ahhoz vezetni, hogy a szegénység felszámolására fordított finanszírozás nem csökken. El tudná nekem magyarázni, hogyha a fejlesztési célkitűzésekről átcsoportosítjuk a forrásokat a migrációval kapcsolatos célokra, mint például a határellenőrzés, tehát hogyan lehet, hogy nem fognak kevesebb pénzt fordítani a szegénység felszámolására? Köszönöm. Köszönöm, még három kolléga van, nagyon röviden. Elistein Köszönöm szépen, elnök, és köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. kollégám, Sargentini asszony utolsó kérdéséhez magam is csatlakozom, de először is nagy örömmel hallottam, hogy megemlítette a jobb költés kezdeményezését. Talán tudják, hogy mennyire nagy hangsúlyt fektetek az adó kikerülés és az adó eh, csalás eh, jelenségére a fejlődő országokban mennyire fontos eh, ezen problémák leküzdése, hogy az állami bevételeket növelhessék. 2015-ben fogadtunk el egy állásfoglalási indítványt ezzel kapcsolatban, és eh, foglalkoznak-e azzal, hogy egy általános Európai Uniós adópolitika hatásvizsgálatot készítenének a fejlődő országokkal kapcsolatban? Ez ugyanis a szakpolitikai koherenciát erősíthetné következő évben az ENSZ-ben valószínűleg lesz egy új vita az, azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ adóbizottságát egy valódi kormányközi szervezetté alakítsák át annak érdekében, hogy a fejlődő országok egyenlő helyzetben legyenek. Addis Abeba után vajon ragaszkodnak kell hogy ezt a nagyon fontos előrelépést ne ellenezzék. Illetve nagyon sok kolléga hangsúlyozta, különösen Sargentini asszony a konszenzussal kapcsolatban a migrációs a fejlesztés nagyon törékeny összefüggésével kapcsolatban. Azok a kollégák, akik például a menekült jogi reformmal foglalkoznak, látjuk nagyon egyértelműen, hogy nagyon komoly feltételeket szabnak a támogatásokhoz, és főként a nemzetközi összefüggésben, ahol minden következtében azon attól tartunk, hogy a fenntartható fejlesztési célok csupán írott malasztként maradnak fenn, és nagyon sok tagállam vett, csökkentette a hozzájárulását nagyon fontos, hogy itt az Európai Uniónak vezető szerepet biztosítsunk. Látjuk például az egyes afrikai országokkal aláírt migrációs paktumokban, azt láttuk, hogy a finanszírozásokat átcsoportosítják azon országokra, amelyek a migrációs útvonalakon találhatók. Ön azt mondta, hogy ha migrációra többet költünk, akkor nem csökkentjük ennek ellenére a fejlesztési támogatásokat. Az Európai Parlament jobban szeretné ellenőrizni, hogy a sok új pénzügyi eszközt hogyan költik el. Szeretnénk monitorozni ezeket a projekt teket, illetve hogy a 208-as cikknek megfelelnek-e ezek a költések. Nagyon remélem, hogy a bizottság együttműködik majd velünk, hogy jobban megérthessük, hogy mi történik a helyszínen. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Elis Lány lesz az, a migrációval foglalkozó munkacsoportunk elnök egyébként. Két hozzászóló, Boris Ponga és Cecil Kienge. Boris Ponga következik. Monsieur Ponga, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a, a múlt februári arubai találkozó során a legkevésbé fejlett országok abban egyeztek meg, hogy 2020-ig stratégiai partnerségi kapcsolatra lépnek az EU-val. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság dolgozik-e egy új definíción, ami ezt a partnerséget új alapokra helyezné a tengeren túli országokkal, különös tekintettel most a Brexitre, illetve hogy tervezi a bizottság új pénzügyi eszköz létrehozását ugyanezen országok, területek segítésére az jelenlegieken túlmutatóan. Kienge asszony. E, uh, ringrazio anch'io per la, la presenza, ma... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy eljött hozzánk és beszámolt mindenről. Én most két témára hívnám fel a figyelmet, amelyek össze is függnek a jó kormányzással, de a demokrácia témájával is. Először is az első téma. A fejlesztési célok témája. jó kormányzás tekintetében milyen támogatási intézkedéseket irányoznak elő. Aztán a demokrácia témája. Úgy gondolom, hogy a demokratikus ország csak egy olyan ország lehet, amely erős intézményekkel rendelkezik, és amely mindenféle változásra reagálni képes. Ez viszont sok országban nem így van. Az Európai Unión belül is meg kell küzdenünk problémákkal, és uniós választási megfigyelő csoportok végig kísérték a <coughs> választásokat például Burkina Faso-ban vagy közép-afrikai közösségben, és azt láthattuk, hogy nagyon komoly nehézségek lépnek fel, és igenis erősíteni kell az államot, a demokráciát ezekben az országokban, és a parlamenteket is az érintett országokban. Hiszen az Európai Parlamentnek is egy partnerre van szüksége, akivel párbeszédet folytatott. Aztán Sargentini azt is említette azt a nagyon fontos témát, hogy átláthatóságra van szükség szabályokra, és etikai szabályokra is, annak érdekében, hogy együtt tudunk működni olyan országokkal, amelyek nehézségekkel küzdenek, és itt gondolok olyan országokra is, ahol ásványi kincseket bányásznak, de konfliktus övezetekből származnak ezek a természeti erőforrások. Például a kongói köztársaságban tömegsírokat fettek fel, tömegmészállásra került sor azokban a régiókban, ahonnan az ásvány kincsek kikerülnek Afrikába. Itt valóban tömegsírokra beszéltünk, amelyekre fény derült, és az, hogy itt mi közönösen félrenézünk, hát akkor felmerül a kérdés, hogy mit értünk mi demokratikus reform alatt? hiszen ezeket a tömegmészállásokat egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, hiszen azt mondjuk, hogy gazdasági érdekek felülírják esetlegesen a demokratikus értékeket. És tehát jó kormányzás és a demokrácia kérdése az érintett országokban. Köszönjük szépen, valamennyi kérdés elhangzott el, én pedig rátérnék az adó kérdésére. Eh, sok kolléga említett, olyan Meki eljött hozzánk, és az Afrikai Unió harcáról beszélt az adó kikerülés tekintetében, és, eh, és szeretünk volna erről lépést elérni, sok minden történt is azóta, hogy eljött hozzánk, de aztán amikor Alisztabába elmentünk és aláírtunk valamit, de egyelőre még a megfelelő források, erőforrások nem állnak rendelkezés, hogy az érintett országok valóban fellépjünk az adózás átláthatósága és az adó kikerülés felszámolása érdekében. Tehát itt nagyon alapvető dolgok tekintetében is tennivalunk van még, nem csak a nagyvállalatokkal szemben. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy az európai fejlesztési politika hogyan érinti majd a munkahelyteremtés, különösen a fiatalok és a nők tekintetében. Ez mindig is része volt, és most is fontos része a fejlesztési céloknak a korábbi fellépések tekintetében, és most az új konszenzus tekintetében is fontos szerepet játszik ez a terület. Hamarosan eh, a fejlesztési programok félidős értékelését elvégezzük, a végére érünk ennek a folyamatnak, és hát ennek az az értelme, lényege, hogy még javítani tudjunk a programjainkon, hogy elérjük valóban a fejlesztési céljainkat. ezeket a célokat ugye a korábbi fejlesztési konszenzus tűzött ki, és a célok között szerepül az is, hogy a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedést segítsük, hatékonyabbá tegyük a nők érdekérvényesítési lehetőségét, az esélyegyenlőséget nők és férfiak között erősítsük meg, aztán a megújuló energiaforrások, a klímaváltozás elleni harc és a beruházások tekintetében is szeretnénk előrelépést elérni a magánbefektetések tekintetében például. És mindez, amit itt papíron szabályként, célokként meghatároztunk, ezeket szeretnénk a gyakorlatban is megvalósítani, azáltal, hogy a jelenleg létező programokat regionális vagy ország szinten megerősítjük, azért, hogy ők ott a helyszínen munkahelyeket tudjanak például teremteni. Aztán a kotonói megállapodást követő kerettel kapcsolatban csak szeretnék annyit mondani, hogy a bizottsági javaslat foglalkozik azzal, hogy, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye jelenleg vannak különbségek az országok között. A bizottság azonban szeretné a kotonói megállapodás utáni kerettel kapcsolatos vitát arra az átfogó, törvényesen kötelező rendelkezésekre irányítani, amelyek az új partnerségi megállapodás alapját képezni az AKC országokkal. A gazdasági fejlesztési partnerség az AKC országokkal három specifikus regionális pilléren fog nyugodni, és ezek a pillérek lesznek majd konkrétabbak a fellépések tekintetében, az afrikai, karibi és a tendős óceáni térség tekintetében ezen pillérek keretein belül tudunk majd specifikusabban eljárni, és reméljük, hogy ősszel, novemberre el is készül majd a javaslatcsomag, a tárgyalási mandátum tekintetében és a tanács elé tárhatjuk ezeket a javaslatokat a tárgyalások tekintetében, és megkezdődhet jövő év nyarán a kotonai megállapodás utáni keretről a tárgyalási folyamat. Aztán a békehez és a stabilitáshoz hozzájáruló eszközkérdés társjogalkotási folyamat megindult. Reméljük, hogy a legjobb, lehető legjobb eredménnyel fog ez zárulni. Szeptember-október előtt nem várható eredmény azonban. Aztán a konfliktus övezetekből származó ásványkincsek és a kísérő intézkedések. Az azzal kapcsolatos munka, hogy kidolgozzuk ezeket a kísérő intézkedéseket a fejlődő országokban, megkezdődött, és egy új fejlesztési program 5 millió euróról meg kidolgozásra került, valamennyi érintett, adományozó, érintett fél, civil szervezetek, és részt vesznek ebben a folyamatban. A, a helyi közösségek fenntartható fejlődése érdekében erősíteni kell ezeket a kísérő intézkedéseket a bányászat területén, és a gyerek munkára, kényszer munkára is ki kell térnünk és a helyi hatóságokat is támogatnunk kell. Mindezt előirányozzák a tervezett kísérő intézkedések. Mi jelenleg megpróbáljuk az eredetét felderíteni ezeknek a konfliktus eh, övezetből származó ásványi kincseknek, és megpróbálunk ott fellépni. és 2021. januárjától fognak életbe lépni a megfelelő szabályok. Aztán kérdés hangzott el a textiliparral kapcsolatban, illetve az önkéntes jellegű kötelezettségvállalások a ruhabai, ruhaipar területén. Természetesen tisztában vagyok az Európai Parlament állásfoglalásának. Április 23-án nemrégiben került elfogadásra ez az állásfoglalás, hallom, mit mond az Európai Parlament, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezt nem lehet gyorsan megoldani ezeket a rendkívül nagy kívásokat, amelyekkel a ruhaiparnak szembe kell néznie továbbra, is dolgoznunk kért azért, hogy bizalmat építsünk a partnerek, az érintett felek között. Ez kulcsfontosság. Ott van például a Bangladesh Compact, vagy az ILO jobb munka menetrendje. Ezek a kezdeményezések megmutatták, hogy egy asztal mellé lehet önkéntesen is ültetni valamennyi érintett felet. Tehát az önkéntes fellépés igenis tud lényeges eredményeket elérni, kézzelfogható eredményeket. Tudjuk, hogy igen, erre képesek az önkéntes vállalások is, és a bizottsági munkadokumentum is felhívja erre a figyelmet. Hát próbáljuk meg, hogy a jelenlegi megközelítésből hozzuk ki a legtöbbet, a legjobbat, a rendelkezésre álló eszközökkel próbáljunk minél jobb eredményt elérni, és aztán megfelelő időben az önkéntes vállalások, intézkedések eredményét ki fogjuk értékelni, és addig azonban nem irányozunk elő kötelező érvényű szabályokat, amíg úgy látjuk, hogy az önkéntes jellegű vállalások is működőképesek. Azzal kapcsolatban, hogy a a migrációval kapcsolatos támogatások csökkentik-e a szegénység felszámolására fordítandó vagy fordítható támogatásokat. Ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy a szegénység felszámolása nem csupán abból áll, hogy nyilvánvaló ágazati szakpolitikákba, hagyományos szakpolitikákba ruházzunk be, hanem erősíteni kell az állami eh, intézményeket, az embercsempészek ellen harcolni kell, másfajta beruházásokra is szükség van, a határvédelmi rendszerek erősítése is ide tartozhat. Ez mind-mind hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a szegénység. A szegénység felszámolása nem lehet egyenlő azzal, hogy hivatalos fejlesztési segélyeket nyújtunk, illetve hogy mennyiben felelnek meg az intézkedéseink a DAC kritériumának, hanem az új fenntartató fejlesztési célokat tartalmazó menetrend, az új megközelítés egy tágabb megközelítést implikál. És a, a való élet valós tényei azt mutatják, hogy a hivatalos fejlesztés segélyt nem csökkentjük azért, mert a határvédelmi források korlátozottak, és oda kell irányítani a támogatást. A 2016-os fejlesztési segélyszámok azt mutatják, hogy a valaha volt legmagasabb szintet értük el az uniós tagállamok részéről, illetve az Európai Bizottság részéről több mint 75 milliárd euróról beszélünk. Itt a világszerte nyújtott hivatalos fejlesztési segélyeknek kb. 60% az Európai Unióból származott. Tehát nincs bizonyíték arra, hogy a biztonság és a migráció kérdését összekötjük a fejlesztésre, azzal a fejlesztési segélyezés mértéke csökken. Aztán a tengeren túli országok és területek tekintetében szeretnénk fenntartani a jelenleg is érvényben lévő jogi keretet, az MFF, a jelen MFF végéig a parlament biztosan szintén hajlandó arra, hogy a bizottság is, hogy megvitassuk, milyen új keretet lehetne számukra a jövőben létrehozni, bármilyen új megállapodás az új MFF eszközök segítségével 2020 után nyitott kérdés, de addig is a rendelkezésre álló eszközöket és a segítségnyújtási modalitásokat szeretnénk fenntartani ezen területek számára, és aztán adókikerülés kérdését. Csak ismét megismerte említettem azt, hogy az európai fejlesztési konszenzusnak ez fontos részét fogja képezni. Készen állunk arra, hogy a parlament és valamennyi érintett féle tagállamokkal megvitassuk azt, hogy hogyan lehet valóban a gyakorlatban is átültetni az egyértelmű fejlesztési elveinket és döntéseinket, hogyan lehet tehát az elméletben meghatározott fejlesztési politikát a gyakorlatban és átültetni a rendelkezésre álló eszközénkkel, és itt az adókikerülés mindenképpen alapvető szerepet játszik majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hogy felvázolta ezeket a kérdéseket. Gondolom, és tudom, hogy lesz még bőven párbeszéd önnel, önökkel. Nem ez volt az első, sem az utolsó. Remélem, hogy majd a katona utáni időszakról is tudunk majd beszélni, a gansz kezdeményezésről is lesz majd hamarosan egy bizottsági közlemény. Ez iránt is sokan érdeklődnek, és és az értékláncok befolyásolása iránt is, illetve az általános cselekvési terv is a közeljövő zenéje. Reméljük, hogy az első év sikeres lesz, és folyamatosan tájékozódhatunk arról, hogy hol tartod. Köszönöm biztos úr még egyszer, hogy eljött hozzánk. And, um, well, and then we're going to move in, in... Most akkor... Okay, Stylianidis biztos várjuk egy percen belül. Mm. Okay, colleagues, we move to second part of our discussion this afternoon. Rátérünk a mai második meghallgatásra. Stylianidis biztos úr mm, a vendégünk a strukturált párbeszéd keretében. A 2018-as munkaprogram kapcsán szeretné a parlament megtudni, illetve megtudatni a bizottság véleményét és saját véleményét. Üdvözöljük Önt, ön régóta barátja ennek a szakbizottságnak, tudjuk, hogy nehéz idők ö, várnak önre is, a humanitárius segítségnyújtás most nagyon nagy feladatokat ró ránk, a rendszert terhelhetőbbé kell tenni, át kell alakítani, és tudjuk, hogy a menekül gyerekek érdekében is nagyon sokat tett már eddig is. Meghallgatjuk először, és utána a kollégák fognak kérdezni. Köszönöm, Linda. Kedves kollégák, köszönöm, hogy eljöttek. Talán tudják, önök is érzékelik, hogy évek óta szoros és kiváló az együttműködésünk és nagyra értékelem az önök barátságát. Köszönöm, köszönöm. És ahogy mindig is, eddig is ö, otthon éreztem magam az önök körében, ma is így van ez. Ugyanakkor arra is büszke vagyok, hogy munkánkat a polgárok látják és értékelik, és sokan támogatják a polgári védelmi emberi jogi politikánkat. 84-90 százalék azoknak az aránya, hogy ezt az Euróbarométer felmérés nemrégiben mutatta, akik támogatólag állnak ehhez hozzá. Erre örömmel mutatunk rá, és szeretjük terjeszteni ezt a hírt. Különösen a mai politikai klímában Fontos tudni, hogy az európaiak nagy többsége szolidáris ezen a területen. Ugyanakkor a humanitárius válságok nem mennek el, sőt egyre több, egyre több millió ember életét érintik egyre közvetlenebbül. Három dologról beszélnék ma. Először is elmondanám, hogy mit teszünk a válság kezelése érdekében, és hogy mik a kihívások. Másodszorban arról szólnék, hogy milyen folyamatok zajlanak, honnan, hová fejlődünk, és harmadsorban pedig a jövő célponti területeiről szólnék. Mennyire hatékony a humanitárius segítségnyújtás a harmadik országokban és az Európai Unión belül? Ez az önök prioritása is, ez a kérdés. Ugyanabban a csónakban nevezünk. A meglévő eszközök, programok révén, amelyeket egyébként önök is megszavaztak, és köszönöm, 62 ezer menekült van jelenleg Görögországban. éves jelentésünket nem rég írtuk meg. több mint 35 ezer menekültnek nyújtottunk eddig ellátást, előre kifizetett kártyák segítségével, hogy méltóságban, ha szerényen is tengessék életüket, és 400 helyet teremtettünk a kísérő nélküli kiskorúak számára. Görögországban tehát javult valamelyest a helyzet, de nagyon sok kihívás van még előttünk, sok tennivalónk van még. 250 millió eurós az idei költségvetésünk, ezzel megpróbáljuk a táborokból lakásokba áthelyezni a menekültek egy részét, és ezek a szolgáltatásaink prioritásai, szolgálataink prioritásai, és eh, a közvetlen ellátás helyett inkább pénzt akarunk nekik adni, amelyből elláthatják magukat. Törökországban is fellépünk, ez is egy fontos területe a munkánknak, ahogy sokszor elmondtam már, az EU-török megállapodás az a legfontosabb pillére a menekült válság kezelésének. A szomszédságunkban több mint 2,9 milliárd eurót költöttünk 3 milliárdból már el 2016-17-ben, tehát egyetlen év alatt. 790 millió eurót osztottunk ki villámgyors idő alatt átlátható, elszámolható módon, hogy a menekültekre gyakorolt pozitív hatás ezeknek az összegeknek a lehető legnagyobb legyen. Beszéltünk már ma is az ISSN-ről, az Emergency Social Safety Net programról, amely továbbra is a fő ö, csapás irányt képviseli Törökországban. Ez a valaha legnagyobb EU által finanszírozott humanitárius fellépés, amelynek 348 millió eurós volt a kezdő költségvetése, és több mint egy millió rászorulót fog elérni még idén nyárig. Kedves kollégák! engedjék meg, hogy most a, a közel-keleti válságról beszéljek általában. Sajnos nem sok jóról számolhatok be. A szíriai szörnyű helyzet továbbra is iszonyú, nem csak Aleppóban, sok más területen is. 13 millió szír szorul humanitárius segítségre, és 6 millió közülük a helyben hajléktalanná vált, vagy homtalanná vált. Minden egyes haláleset egyel több, mint amennyit mm, el lehet fogadni. Az IHL-lel ezért közös normákat alakítottunk ki, és az áprilisi Szíria és a régió című konferencián konkrétumokról döntöttünk, célokat határoztunk meg. Már régóta sokszor elmondtam, hogy az emberi jogok elleni bűncselekményeket el kell ítélni, de nem elég elítélni őket a biztonsági tanácsban, hanem arra is szükség van, hogy az az álláspont érvényesüljön, hogy semmilyen módon még közvetve se nyújtsunk támogatást az embercsempészeknek, és a politikai változást ösztönözzük Szíriában, hogy minél gyorsabban megtörténjen a rendszerváltás. Irakban jártam nemrég, négyszer már összesen, és minden erőmmel azon vagyok, hogy az ott menekülté hontalanná váló embereket, civileket segítsem. Moszulban, Kelet-Moszulban, Kelet-Moszulban az emberek most már nagyjából újra visszatérhetnek saját házaikba. Az iraki biztonsági erők a lehetségest megtették, tehát úgy szabadították föl keretmaszult, hogy a lehető legkevesebb áldozattal járjon ez, és humanitárius segítséget is nyújtottak, illetve hát mi is nekik, hogy a biztonsági erők által felszabadított területekről az embereket szabályszerűen, tervezetten lehessen kimenekíteni, és most már lassan ugye visszatelepíteni. A humanitárius partnerek, a helyi partnerek nagyon elkötelezettek voltak, és látható volt, hogy a, a katonai erőkre nyomást gyakoroltak, hogy a lehetőleg legemberbarátabb módon ö, történjen a felszabadítás. Ö, sajnos Nyugat-Maszulban még 400 ezer ember van berekedve, az ISIS emberi pajsként használja az ott rekedt embereket, és aki menekülni próbál, azt kivégzi. Itt sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség a civilek védelme érdekében, hogy a humanitárius joggal összhangban történjen a felszabadítás. Az IHL-lel összhangban The coordination is paramount. In order to ensure a nemzetközi humanitárius joggal összhangban kell tehát az evakuációt is levezényelni, a sérülteket kezelni, a megsérülteket, az életveszélyes sérülteket ellátni. A válság kitörése óta az Európai Unió folyamatosan jelen volt Irakban, és a legfontosabb, legnagyobb 159 milliós, millió eurós humanitárius segítségnyújtással Így az EU a legnagyobb donora a sürgősségi orvosi ellátás finanszírozásának is. Több mobil kórházat láttam, és büszke vagyok arra, hogy ezeket mi állítottuk talpra, tehát az orvosi ellátását a civileknek nagyban segítettük, ez ugye az első lépés az, hogy biztonságos, egészséges életet élhessenek az elmenekültek, de nyilván a megegyezés, a megbékélés mindennek az alapja, el kell kezdeni, meg kell erősíteni a megbékélési folyamatot. A Szíria és Irak után most Jemenről szólnék, óriási ott is a baj gazdasági, társadalmi következményei a háborúnak iszonyatosak, és a világ jelenlegi legnagyobb élelmiszer válsága alakult ki. Most már 17 millió ember alultáplált, és közülük 7 millió gyakorlatilag az éhezés küszöbén áll, akik azonnali élelmiszer segítségre szorulnának. A Genfi múlt heti Jemen konferencián járva némi reménység töltött el, komoly üzenet fogalmazódott meg, nem hagyjuk cserben Jemen népét. Hála az ott megjelent delegációknak. Ott egy közös 1 milliárd eurónyi felajánlás fogalmazódott meg a idei évben a jemeni lakosság élelmiszer ellátásával kapcsolatban. 116 millió ebből az Európai Unió vállalása, ami más pénzekkel együtt tehát összességében az európai hozzájárulás az összes felajánlott pénz egy, tehát fele, mint egy fele. De a deklarációkon túl kell lépni, nem csak megígérni kell a pénzeket, hanem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béke feltételeit segítsük megteremteni. Jemenen, Nigérián, Szomálián, Dél-Szudánon, Szírián keresztül mindenhol a háború az élelmiszerellátás hiányosságainak az oka. Ez mind-mind ember okozta katasztrófa, és több mint 20 millió embert érint. A közvetlen éhezés kockázata a, az ENSZ létrehozása óta ez a legnagyobb humanitárius válság a világban. Óriási tehát a kihívás, ezeken a konfliktus sújtotta területeken. Észak-kelet Nigériában 2015-ben az Európai Bizottság ott is elkezdte a, a finanszírozást, illetve hát megnöveltük az összegeket. Múlt februárban, most februárban az Oszló nigériai donor konferencián vettem részt, az SCU keretében 105 millió eurót adunk Nigériának, és ezzel ott is mi vagyunk a legnagyobb donor, és és Afrika szarvánban 165 millió eurót adunk majd Szomáliának és Dél-Szudánnak, más országokkal egyetemben, és élelmiszer támogatásunkat is ö, megnöveljük a korai válaszadás jegyében, hogy a helyi érintett lakosság ellenálló képességét megerősítsük. A bizottság humanitárius és élelmiszer segélyeivel a FAO és a WHO-val közösen, a VFP-vel közösen valósítjuk meg ezeket a programokat, de közben más válságövezetekre is odafigyelünk, például Maliban és a Közép-Afrikai Köztársaságban. As closer to home. Sokkal közelebb az Európai Unióhoz segítjük például a kelet-ukrajnai kiszolgáltatott lakosságot, ugyanis az ukrajnai humanitárius helyzet prioritást jelent az Európai Unió számára. Februárban látogattam el az országba, és megerősítettem, hogy a legkiszolgáltatottabb népcsoportokkal szolidárisak vagyunk, nem engedhetjük meg, hogy Ukrajna egy elfeledett válság legyen. Az Európai Unió az egyik fő humanitárius donor Ukrajnában, és a továbbiakban is készen állunk arra, hogy támogassuk a konfliktustól szenvedőket, ameddig a konfliktus tart. Kedves kollégák, legalább ennyire aggaszt engem a fokozódó konfliktus Afganisztánban. Ugyanis a halálesetek száma egyre nő a civil lakosság körében, illetve a humanitárius segélyben dolgozó körében, és a belső menekültek száma is egyre nő. Tehát minden okunk megvan az aggodalomra. Kedves kollégám, Mimica biztos úrral való együttműködésünkön keresztül, illetve a szolgálatainkon keresztül, és természetesen a UNHCR és az IOM helyszínen található partnereinkkel együtt igyekszünk segíteni ezeken, ezek nehéz körülmények között. Talán tudják, néhány hónappal ezelőtt Iránba látogattam, és akkor nagyon pozitívan tekintettem arra, hogy hogyan próbálnak meg megbírkozni a több mint három millió afgán menekültel akiknek ugyanúgy hozzáférés biztosítanak az állami egészségi ellátáshoz és oktatáshoz. Ezt nagyon pozitív jelzésként értékeltem. És szeretném, hogyha ez a helyzet a továbbiakban is fennmaradna, az új amerikai kormányjal való együttműködésben egyaránt, bár ez a, az amerikai kormány politikai reakciója nagyon aggályos számomra. Ezen kívül pedig nagyon szorosan figyelemmel kísérem a Myanmari emberi jogi helyzetet, humanitárius helyzetet. Tegnap Federica Mogherini és jó magam találkoztunk Aung San Suu Kyi államtanácsossal, kicsit nehezen ejtettem ki a nevét elnézést, akit biztattunk és dicsértünk azzal kapcsolatban, hogy milyen jelentős előrelépéseket ért el a demokrácia konszolidációjában, valódi hősnek tekintjük őt, azonban ugyanakkor aggályunkat is kifejeztük, hogy egyre romlik a helyzet az északi Rakin államban az elmúlt tavalyi év októbere óta jelentős romlás volt tapasztalható. És egy bejelentést is szeretnék megosztani önökkel. Aung San Suu Kyi asszonynal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy ellátogatok Myanmarba jövő héten. Ez lesz az első olyan látogatás, amikor egy Európai Uniós biztos az északi Rakin államba ellátogat találkozom majd a hatóságokkal, a miniszterekkel is szeretnék találkozni természetesen, a szükséget szenvedő emberekkel is szeretnék találkozni, és szeretném megnézni, hogy még mit tehetünk azért, hogy segítsünk nekik. Azért döntöttünk így, hogy ellátogatok, mert pontosan ez az, amit az EU képvisel. A humanitárius elveink lehetnek az egyetlen iránymutatásunk. Segítünk azoknak, akik szükséget szenvednek, függetlenül vallásoktól, függetlenül fajoktól, függetlenül attól, hogy hol laknak. Ez az erkölcsi kötelességünk. Kedves barátaim, a latin-amerikai és karibi országok sajnálatos módon szintén válság sújtotta övezetnek tekinthetők, ugyanis az idei év első hónapjaiban bekövetkezett természeti katasztrófák megmutatták, hogy mennyire veszélyeztetett ez a régió. Az Európai Bizottság a közelmúltban foglalkozott a következőkkel, a csilei erdőtüzekkel, a perui árvizekkel, illetve a kolumbiai földcsúszamlásokkal. A latin-amerikai válságokra adott reakciónk megint csak megmutatta, hogy milyen kiemelt szerepet játszik civil védelmi mechanizmusunk, illetve természetesen, és emlékszem Linda látogatásunkra, az ercc hez tehát hogy milyen fontos szerepet játszik az ERCC? azaz a vészhelyzeti reakció koordináló központ. Ezek olyan kritikus fontosságú eszközök, amelyeket az Európán belüli és azon túli együttműködés és koordináció céljából hoztunk létre. Segítenek abban, hogy hatékonyan reagáljunk a válságokra, és megfeleljünk polgáraink elvárásainak. Nagyon örülök annak, hogy önök közül néhányan, hiszen együtt látogattunk oda, első kézben tudták megtekinteni, hogy milyen fontos funkciókat lát el az ERCC. És ahogyan tudják önök is, a civil védelmi mechanizmus értékes munkáját is, munkáját maga a számbevőszék is méltatta. Május végéig megkapunk egy olyan nagyon fontos értékelést, ami erre a mechanizmusra vonatkozik, mégpedig egy folyamatban lévő külső értékelésen keresztül. Az értékelő jelentés pedig igazán kitűnő pillanatban érkezik. A jogalkotási keret felülvizsgálatával kapcsolatos eszmecserénkbe is be fogjuk ezt majd emelni, ami 2020-2027-es időszakra vonatkozik. Három hét múlva pedig Mexikóban fogunk összegyűlni. Az ötödik globális platform a katasztrófa kockázatának csökkentéséért lesz a rendezvény neve. Ezt nagyon fontos lehetőségnek tekintjük, hogy fenntartsuk a Sendai végrehajtását globális szinten és az EU-n belül egyaránt. Én fogom vezetni az uniós delegációt, és aktív szerepet fogok játszani a konferencián, és igyekszem az esemény valamennyi szegmensében részt venni. Nagyon örülök annak, hogy Enrique Guerrero Salom, aki a humanitárius segítségnyújtás állandó jelentéstevője, elfogadta meghívásomat, és velem tart Cancúnba. Ez megint csak nagyon jól mutatja, hogy az Európai Parlament mennyire elkötelezetten támogatja a katasztrófa kockázat csökkentését. Kedves kollégák, most pedig az elkövetkezendő hónapokra vonatkozó prioritásaimat szeretném ismertetni önökkel. Először is, hogy oktatást biztosítsunk a humanitárius válságok által sújtott gyermekeknek. Ez gyakorlatilag a legfontosabb prioritásom, megszállottja vagyok. Ezt az Európai Unió és az európai polgárok is támogatják, ahogyan a legutóbbi Euróbarométer felmérések is ezt mutatták. Az állampolgárok 91%-a támogatja az ilyen irányú kezdeményezéseket, ez azért nagyon fontos. Az oktatási szükségletek jelentősek. És sajnálatos módon nagyon sok válságban még mindig nem rendelkeznek kellő prioritással. Őszintén remélem, hogy ez meg fog változni. És ezt a változást nagyon régóta szorgalmazzuk. hiszem, hogy ebbe az irányba kell tovább haladnunk. Az önök jelentős támogatásával a humanitárius segítségnyújtási költségvetés 4%-át fordítottuk az oktatási sürgősségi helyzetekre 2016-ban, a célunk erre az évre vonatkozóan pedig az, hogy elérjük a 6%-ot. Ami a legfontosabb, és ezt szeretném kihangsúlyozni, nagyon komoly változásokat eredményezhet a tevékenységünk ott a helyszínen, és ezt saját szemeimmel láttam több területen is. Törökországban például egy 34 millió eurós programot indítottunk be márciusban az UNICEF-fel együttműködve, így 230 ezer menekült gyermeket tudunk támogatni. Görögországban, tehát határainkon belül egy tagállami területen elősegítjük két és fél ezer gyermek iskolába szállítását. És természetesen 9000 gyermek esetében támogatjuk az informális oktatási tevékenységeket. Nagyon sok példát tudnék mondani Irántól, Nigériáig és Myanmarig. Ezért fogom jövő héten meglátogatni az egyik Myanmari projektünket, amely az oktatásra összpontosít. Kedves barátaim, teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. Nagyon nehéz út ez, de ez a kötelességünk, ugyanis ennek ne, ezeknek az összegeknek a hatása sokkal fontosabb, mint amit reméltünk. Természetesen valamennyi szakpolitikán keresztül folytatjuk az ellenálló képességen alapuló megközelítéseinket, elsősorban azért, hogy megerősítsük a fejlesztés és a humanitárius intézkedések közötti kapcsolatot. Biztos vagyok abban, hogy Mimica kollégám már ezt említette, természetesen nagyon sok vitát, nagyon sok találkozót tartottunk azért, hogy ezt a kapcsolatot mi magunk is erősítsük, tehát a humanitárius segélyek, illetve a fejlesztés közötti kapcsolatot. 14 kísérleti országot azonosítottunk be e célból, és a cél az, hogy egy közös elemzés jöjjön létre a kockázatok és a kiszolgáltatottságok tekintetében, azért, hogy a bevált gyakorlatokat kidolgozzuk, illetve további partnerségeket alakítsunk. Természetesen a kiemelt nemzetközi érdekelt felekkel, mint például a Világbank és az ENSZ. Nagyon fontos számomra, hogy helyszínen láthatom, hogy ez a kapcsolat hogyan valósul meg a gyakorlatban is a humanitárius és fejlesztési tevékenységünk valamennyi területén. És szeretnék újra köszönetet mondani az önök folyamatos támogatásáért, amit költségvetésünk tekintetében tanúsítottak 2017-ben. Eredetileg a humanitárius költségvetésünk 936 millió euró volt, mostanra azonban 1,8 milliárd euróra növekedett. És ez azért igen fontos eredmény. Az említettek ismeretében jövőre megfelelő szintű humanitárius segítséget kívánunk nyújtani, és ez kiemelt prioritást jelent az Európai Unió számára. És ennek van egy nagyon konkrét oka. Hogyha azt akarjuk, hogy az Unió a továbbiakban is az első reagáló legyen, mégpedig hatékony és eredményes reagáló. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, kedves kollégák. Még egyszer köszönöm a meghívásokat, köszönöm, hogy meghallgatták a szempontjainkat, kihívásainkat és terveinket. És mint mindig, most is nagyon hálás vagyok azért, hogy számíthatok az önök együttműködésére és támogatására. Várom most az önök véleményét, kérdéseit, javaslatait és a kritikáikat is. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr, ezt a széles körképet az eddig elvégzett munkáról és a feladatokról, és említette, hogy jövő héten Myanmarba, Burmába utazik, tudjuk, hogy Aung San Suu eh, sokáig támogattuk, hogy kiszabaduljon, és tiszteljük, de mégiscsak úgy gondolom, hogy aggodalomra ad okot, ahogyan bizonyos népcsoportokkal bánik az országban, és erről szót kell ejteni. Nagy örömömre szolgál is, ami elhangzott Jemenről, Jemen külügyminiszterrel találkoztam éppen, és, és több millió ember uh, haldoklik, és veszélyben van ebben a pillanatban, és amíg mi itt ülünk, nagyon nagy nehézségekkel kell szembenézni, és humanitáros folyosókra van szükség a kollégák biztosan sok más kérdést szeretnének feltenni. Először és a humanitárius segítségnyújtásra foglalkozó állandó előadónk Gerér Szalom kolléga kapja meg a szó, aztán Hojbrook, Venta úr, Neuser úr, Teresa Jimenez és Cecil Kienke kértek eddig szót. Ha bárki más szeretne szót kapni, szóljon, hiszen be kell tartanunk az időt. 6 órakor pontosan be kell rekesztenünk az és először is Enrique. Köszönöm szépen, biztos úr több éven keresztül, talán öt éven keresztül frakciómban én koordináltam azt az állásfoglalást, amely a bizottság munkaprogramjára vonatkozott, és tárgyaltam a többi frakcióval. És ezen tapasztalatból tudom, hogy nem törekedhetünk arra, hogy abban az állásfoglalásban túl sok legyen, a fejlesztési politikával kapcsolatban, vagy a humanitárius tevékenységgel kapcsolatban. Ezért azt gondolom, hogy a, az olyan üléseken, mint a mai, amikor van lehetőségünk erre, van időnk erre, hogy beszélgessünk, ezek nagyon hasznosak, hogy ne kelljen egyetlen bekezdésre összpontosítanunk egy állásfoglalásban, amely más prioritásokról szól, és amelyekben nehéz kifejezni saját prioritásainkat. Az Euróbarométer adatait ismerve jól tudjuk, hogy amikor a polgárokat megkérdezik, akkor sokkal nagylelkűbbek, mint a valóságban. Tehát egy felmérésen senki nem mondja azt, hogy ellenzem a humanitárius segítségnyújtást. Minden esetre az adatok azt mutatják, hogy az állampolgárok szolidaritása mindig nagyobb, mint a tagállamok szolidaritása, illetve a tagállami kormányok szolidaritása. Ezt láttuk az összes válság során. Szerintem nagyon helyes, hogyha a polgárokat közvetlenül kérdezzük meg, még akkor is, hogyha a az adatok 80 vagy 90 százalékot mutatnak. A biztos úr nagyon hosszú utat járt be a különböző válságokat illetően, amelyek a világot sújtják, de gyakorlatilag minden egyes válság esetében az Európai Parlament elfogadott valamilyen kezdeményezést, valamilyen állásfoglalást, valamilyen kérdést tett fel, valamilyen vitát kezdeményezett, és azt gondolom, hogy mindezen esetekben támogattuk az Európai Bizottság munkáját, és konkrétan a biztos úr munkáját. És azt hiszem, hogy ez nagyon helyes, helyes dolog ezt kiemelni, ugyanis közösen dolgozunk egy olyan területen, amelyen kölcsönös támogatásra, koordinációra van szükség, hogy az emberek szükségleteire választ adjunk. Az elkövetkező év prioritásaival kapcsolatban jelezni szeretném, hogy kiigazításra van szükség a humanitárius segítségnyújtási konszenzus tekintetében egy új intézkedési terv keretében talán ez lehet az egyik olyan feladat, amelyen dolgozhatunk a következő évben. Azt gondolom, hogy ezt már kértük egyébként más alkalommal is a biztos úrtól, de most hivatalosan is megteszem, hogy 2017-ben valamikor szükségünk lesz egy értékelésre azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben teljesültek az isztambuli kötelezettségvállalások úgy a tagállamok részéről, mint az Európai Unió részéről. Tehát, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy hogyan haladunk előre azon sokféle területeken, amelyeken eh, Isztambulban kötelezettségeket vállaltunk nem csupán saját frakcióm, saját magam segítségét tudom felajánlani, hanem azt gondolom, hogy ebben az esetben a többi frakciók is egyetértenek, és ők is segítenek abban, hogy az oktatási költségvetés, a vészhelyzeti oktatási költségvetést, ha nem is növelik, de legalább fenntartsuk a kötelezettségvállalások szintjét emlékeztetnék arra, hogy a 6 százalék azt jelenti, hogy meg háromszoroztuk a százalékos arányt a ciklus elejéhez képest. És szerintem ez nagyon komoly eredmény, sőt, még, még több is talán, tehát ez egy olyan érdem, ami az EU, a biztos úr érdeme, és amelyben mi is segítettük. A biztos úr hivatkozott arra, hogy azokban az esetekben, amikor humanitárius létesítményeket vagy humanitárius szereplőket támadnak meg, akkor fel kellene lépni, vagy legalábbis politikai kezdeményezést kellene tennünk, hogy a nemzető, nemzetközi büntetőbíróság eljárjon ezekben az ügyekben. És azt gondolom, hogy itt az összes humanitárius szereplő nek az egész világon javaslatot kellene tenni egy olyan stratégiára, ami a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására vonatkozik, illetve a humanitárius szereplők védelmének elveire vonatkozik. Azt gondolom, hogy nagyon komoly adósságot törlesztenénk ezzel. Szeretnék utalni ezen kívül az elfededett válságokra, vagy azon válságokra, amelyek nem első helyen szerepelnek. Ma találkozót tartottam a Norwegian Refugee Council képviselőivel, illetve az International Relief képviselőivel, akik tájékoztattak az iráni helyzetről, amelyre a biztos úr is utalt, és ahova a közelmúltba látogatott el. Elhangzott, hogy három és fél millió afgán menekült él ott, és az a támogatás, amelyet az Európai Uniótól kapnak, sokkal kisebb összegű, mint amit például Törökország, Libanon kap, vagy Jordánia kap. Azt hiszem, hogy ami nagyon fontos, és ezt hangsúlyozom még egyszer, nem azért, mert Iránról van szó, hanem mert vannak olyan válságok, amelyek a közvéleményben úgy tűnik, mintha nem léteznének. De hát azért a három és fél millió ember az azért egy igen komoly létszám. És ezen menekültek humanitárius támogatása szintén hozzájárul Irán politikai stabilitásához, illetve az Európai Unió általános érdekeihez, a világbékéhez, és ezért arra biztatnám, hogy nézzük át, hogy ezt az ügyet hogyan tudjuk átgondolni. Említette a Latin Amerikával való együttműködést, kiemelném annak fontosságát, hogy koordináljuk a tagállami eszközök, illetve az Európai Uniós eszközök egyeztessenek egymással, Ön például ellátogatott nemrégiben Spanyolországba, és ott találkozott azokkal a tűzoltókkal, akik nemrégiben Csillébe jártak, hogy ott segítséget nyújtsanak, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól mutatja az Európai Uniós együttműködést. Azzal szeretném lezárni, amit szerintem ki kell hangsúlyoznunk, és a biztos úr is elmondta, hogy meghívott engem személy szerint, hogy az ENSZ Cancúni találkozójára látogassak el a védelemre vonatkozóan, de ez nem Enrique guerrero szól, ez a meghívás, hanem a Fejlesztési Bizottságnak, az állandó jelentéstevőnek, az Európai Parlamentnek szól ez a meghívás, és egy meghívás arra, hogy együtt dolgozunk azokon a prioritásokon, amelyeket osztunk, amelyek közösek, és amelyekkel tudjuk enyhíteni a szenvedést, akár megelőzve azt, vagy pedig reagálva ezekre. Saját nevemben, a szakbizottságunk nevében, a parlament nevében köszönetet mondok a biztos úrnak, hogy bevont ebbe a kankúni tevékenységbe. Köszönöm szépen, kollégák! Itt még sokan szeretnének szót kapni, ezért kérem, hogy két percre korlátozzák hozzászólásokat, és ha lehet, akkor kérdéseket tegyenek fel. Először is Frank Engel kap szót. Köszönöm szépen, Linda. Tegyünk úgy, mintha plenárisan lennék, és két percben gyorsan végig tudnánk rohanni a kérdéseinken. Elméletek ezt meg is tudjuk tenni. Először is köszönet, illeti a biztos urat, a fáradhatatlan jelenlétét valamennyi válság gócpontban tudjuk, hogy már az indulás is földrajzi szempontból nagyon is lenyűgöző, hány helyen járt ugye a biztos úr de azért nézzük meg, hogy mi az, ahol még javíthatnánk a helyzetem. Például Törökország. Emlékszem, amikor a Libe szakbizottság küldöttsége elment Törökországba, és menekültek el hatóságokkal is találkozott, akkor igen, jelentős problémával kellett szembenéznünk, méghozzá az azért, mert az élelmezési világprogramnak nagymértékben csökkentenie kellett a segélyezettek számát valami 300 millió, nem milliárdra beszek, 300 milliónyi euró hiányzott a költségvetésből. És hát, hogyha itt mobilizálhatnánk az eszközöket, egy milliárdot, két milliárdot, csak azért, hogy segítsük ezeket a csoportokat, menekülteket, népcsoportokat, a, a, akkor talán mi is hozzá tudnánk járulni az elemzési világprogram sikeréhez, vagy legalábbis hozzá tudnak járulni, hogy fenntarthassák azt a szintet, amit eddig sikerült fenntartanunk segélyezés tekintetében. Szíriával kapcsolatban pedig csak szeretném megdicsérni azt a hozzáállást, amit itt is hangoztatod. Itt nem jöhet létre béke és újjáépítés addig, amíg nem látunk tartós lehetőséget erre, akkor lehet újra beruházni, és hát Gázában is az a helyzet, hogy jelenleg nincs értelme annak, hogy rövid távon cselekedjünk. Aztán Afrika szarva és milyen már. Igen, az e- elveink azt diktálják, hogy álljunk ki a válsághelyzetbe jutott népesség mellett. De azért itt valóban az országok által okozott válsághelyzetekről beszélünk. A Szudán nem lenne abban a helyzetben, amiben van, hogyha nem ilyen mániákus, őrült vezetőik lennének. Tudom, hogy önök nem tudnak csodát tenni és megváltoztatni az országot, és nem tudják. Aung San asszony sem meggyőzni arról, akivel szemben egyre csökken a tiszteletem, és sosem volt ez olimposzi magasságban, ez az én tiszteletem, én nem tartottam őt soha akkora ikonnak, de tehát meggyőzni arról, hogy hogy a különböző népcsoportokkal, rohingákkal is megfelelő mérték tisztelettel bánjon. Tehát el kell mondanunk azt, hogy persze segíteni akarunk, de azért nem lehet azt megtenni, hogy a segítségünkkel támogatunk ilyen típusú politikákat. Aztán vannak el nem ismert országok is, ahol láthatatlan az, amit teszünk. Emlékszem, hogy valamiféle kaukázusi háborúra, hegyi karabak, valami rémlik ott. Több ezer ember kellett, hogy útra keljen, és elhagyja otthonát, úgy, ahogy évtizedekkel ezelőtt is már háborús helyzetekben ebben a, a térségben, és azonban a partnerségi megállapodásunk megakadályozzák azt, hogy fellépjünk, és bármit tegyünk. Hát ez itt van a közvetlen szomszédságunkban hogyha a kelet-ukrajnai válság ennyire fontos számukra, és hát legyen is fontos, talán foglalkoznunk kéne azokkal is, akik nem maguk pusztították el a falvaikat, hanem sokkal gonoszabb, nagyobb erők, üldözték el őket. És aztán Szomáli föld kapcsán megismételem azt, ami már elhangzott, hogy annak ellenére, hogy milyen nehézségekkel küzdünk a szomáli földi hatóságokkal, mégiscsak jó lenne, a kirendeltségünket újra kinyitnánk annak érdekében, hogy ott a helyszínen is továbbra is jelen legyünk, a humanitáros szükségleteket fel tudjuk mérni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig Maria Hojbruch Köszönöm szépen, köszönet a biztos úrnak. Legelőször is szeretnék az ECO főigazgatóságnak azért köszönet mondani, mert olyan gyorsan és precízen reagált a kelet-afrikai éhénységre. Ura és ura, jó ezt látni, hogy a humanitárius segítségnyújtás Európa részéről megbízhatóan zajlik. Ahol viszont még javulhatna Európa, az a humanitárius segítségnyújtás ról az átmenet a fejlesztési támogatások irányába. Biztos úr is biztosan tisztában van ezzel, és ha jól tudom, egy új közleményt is éppen kidolgoznak. Stratégiai prioritást élvezni az Európai Unióban a reziliencia, az ellenálló képesség erősítése és a élelmezés biztonsági közlemény, amely a Száhel zónában, illetve Afrika szarván foglalkozott a jelenséggel szintén fontos pontokat vetett fel, de ami feltűnt számomra az az, hogy a rezilienciának nem minden szempontját veszik ugyanúgy figyelembe. Egyrészt ott van az államiság, a társadalmi kérdések, ezek nagyon nagy jelentőséget kaptak, de ugyanakkor az egyének, a családok, háztartások támogatása és az ellenálló képessége nem mindig kap ennyi figyelmet, és a környezetnek a fenntartatossága ellenálló képességtétele teljes mértékben elsikad. Ezért szeretném arra kérni, hogy, hogy tegyenek, vessenek egy pillantást a mezőgazdaságra, a környezetvédelemre is, és itt is támogassanak kezdeményezéseket. És félreértés elkerülse végén itt nem ökológiai biogazdálkodással van szó, hanem az agrárökológiáról. A FAO is támogatja ezt a koncepciót. Ez környezetkímélő, jövőképes, fenntartható mezőgazdálkodást támogató megközelítés, különösen a klímaváltozás tükrében lehet ez fontos, éppen az éhínség sújtotta régiókban. Ott bizony a mezőgazdaság ellenálló képességét nagyon jó lenne, ha segítenénk megerősíteni. És az ekofélgazgatóság, nem tudom, egyetem foglalkozott már az agrárökológiával, más ö, főigazgatóságokkal, vagy az FAO-val együttműködnek itt, hiszen a FAO áll a hátterében ennek a programnak, vagy az élelmezési világprogram, esetleg velük is koordinálják ezt a területet? És aztán röviden rátérnék Szíriára beszélt arról, hogy felderítés előbb politikai megoldás kell, mielőtt újjáépítenénk az országot, ezzel egyetértek. De érdekelne, hogy van-e lehetőség rá, van -e olyan mechanizmus, amely lehetővé tesz, hogy ezeket a szörnyűséges tetteket, amelyekre egy sor került, dokumentálni tudjuk, hogy aztán a lakossággal ezt valamilyen módon, sőt, szisztematikusan fel tudjuk dolgozni. Tehát van erre valamiféle mód, hogy ezt dokumentáljuk. Köszönöm szépen, Maria, most pedig Bogdán Venta kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó, hogy ismét itt jár a bizottságunkban biztos úr. Nagyon jól leírta a helyzetet számos kócpontján a Földnek, különösen Afrikában. Hogyha Afrika szarváról beszélünk, de hát nyilván Jement, Dél-Szudánt is említette, de a legutóbbi információkat is figyelme kell venni, például Uganda, több mint egy millió menekültről hallottunk ebben a térségben, tehát még egy problémával több 20 eh, millió embert érint már a válság ebben a térségben. Aztán hallottuk, hogy mik a prioritások is, igen, a reziliencia, az ellenőrképesség erősítése, a, az Európai Unió külső fellépésének öt prioritásából az egyik fontos prioritás, de még mindig várjuk, hogy egy dokumentum megszülessen a bizottság részéről erre vonatkozóan, és mindeközben egy európai parlamenti állásfoglalás indítványt előkészítettünk a rezilienciára vonatkozóan, és itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ez, illetve a nemzeti katasztrófa elhárítási rendszereknek a megerősítésére tartozik. Tehát jó lenne, hogyha megerősíteni, hogy a bizottság dolgozik ezen a dokumentumon, és hogy mikorra várhatjuk ennek a közzétételét. És még egy kérdés, melyek lennének a legfontosabb pontjai ennek a dokumentumnak? Nem tudom, hogy a kolléga nekem szólt elnézést. Tehát megismétlem a kérdést, melyek lennének a legfontosabb pontjai ennek a dokumentumnak, hiszen figyelembe kell vennünk azt is, hogy 1,6 milliárd ember él a világon olyan országban, amelyet úgymond törékeny országnak tekintenek. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az ön kérdésének van-e köze ahhoz, hogy itt leoltották a lámpákat fontos, hogy mi is ellenállók legyünk ilyen problémákkal szemben, és most pedig Norbert Neuser kap szót. Köszönöm szépen! Biztos a fenntartató energia miatt, a nap hiányán miatt volt ez. Köszönjük biztos úr, hogy eljött hozzánk ma. Az elején elmondta, hogy szeretne köszönetet mondani a kiváló együttműködésért ennek a szakbizottságnak. Igen, ez így van és ennek egy példáját is említenénk. Részt veszünk valamennyi fontos eh, eh, kérdésben, például a katasztrófa kockázat csökkentésről szóló konferenciára jövő héten szintén küldünk képviselőket, és Jemen, Dél-Szudán, Szomália és Nigéria esetében és ide értjük a csátó környékét is, de ezekben az országokban úgy gondolom valóban súlyos a helyzet, különösen Nigériában, a csátó környékén némi előrelépés történt, és ennek közös katonai fellépés, katonai erők itt sikerre jártak, és lehet, hogy kialakul egy olyan helyzet, hogy a Boko Haramnak a befolyása nagyban csökken ebben a térségben. És amikor a, a közös katonai erő képviselőjével találkoztunk, akkor felmerült az a kérdés, hogyha a katonai fronton sikerre jár a fellépés, akkor azonnal jön a humanitárius segítség, mert hiszen enélkül azonnal elveszítjük az ott élőket, tehát itt valóban ezen a kérdés, hogy összekapcsolják-e a katonai és a humanitárius segítségnyújtást, és mind a négy országban lehetséges, különösen Nigériában a kormányokat felelősebbé tenni, és jobban bevonni ezekbe a folyamatokba. Végül utolsó kérdés. Az Egyesült Államok politikája Trump alatt vagy Trump után ezzel kapcsolatban említette a biztos úr, hogy, hogy felkereszt az Egyesült Államokat, és néhány adományozó konferencián részt vett. Érdekelne, hogy itt változást tapasztalta a humanitárius segítség nyújtás tekintetében az amerikai politikában. Köszönjük szépen, Norbert, most pedig Teréza. Nagyon köszönöm, köszönöm Linda. Köszönöm, biztos úr hogy eljött ma hozzánk, és köszönöm a részletes magyarázatot. Személyesen is köszönetet mondok azért, hogy a gyermekjogokkal ilyen aktívan foglalkozik. Magam is erről szeretnék most beszélni. Nemrégiben Libanonban jártam, Bekkabaliban, ahol nincsenek nagy menekültáborok, hanem települések, mintegy 2000 apró település található ott, ahol nagyon sok gyermek él, és kérdeztem, hogy járnak-e iskolában, vannak olyan iskolák, amelyeket sátrakban húztak fel, és nagyon gyakran a gyerekek nem jártak el, mert mondjuk kekszet árultak azért, hogy fizetni tudjanak a szülők, ugyanis a sátor helyért is fizetniük kell bérleti díjat. Úgyhogy ez nagyon megrázott. És felhívta a figyelmemet arra, hogy amit itt Európában fejlesztési segítségnyújtásként nyújtunk, amikor beszéltünk a libanoni képviselőkkel, a miniszterelnök akkor Egyiptomban járt, soha nem beszéltek Európáról. Az Európai Uniót nem úgy tekintették, mint a válság megoldóját. Törökország, Egyiptom, Oroszország, Irán, Ezeket az országokat említették, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Államokat, Szíriát, de Európát nem. És ez nagyon elszomorított, hogy a sok erőfeszítésünk ellenére nem tekintenek minket fontos szereplőnek. A kérdés az, hogy mit tehetünk ezen a területen. Venezuelával kapcsolatban lenne még egy gyors kérdésem, hogy mit tesz az Európai Bizottság Venezuelával kapcsolatban, ugyanis Venezuelában nagyon súlyos humanitárius válság alakult ki. Igen veszélyes ez, ugyanis akár polgárháborúvá is fajulhat, nagyon kényes a helyzet, kell tenni tehát valamit a lakosságért, meg kell védeni a polgári lakosságot. Illetve lenne még egy kérdésem, egy jelentést készítek most, a civil társadalom csökkenő mozgásteréről, a fejlesztési segítségnyújtásról, és szeretném kérdezni tapasztalatairól, amikor ezekben az országokban ellátogat, valóban úgy látja, hogy visszalépés történt a civil szervezetek szerepvállalásával kapcsolatban, tehát hogy az állam vagy a kormány egyre kevésbé biztosít nekik lehetőséget a tevékenységre. Egy jelentést készítünk ezzel kapcsolatban, és érdekelne ezért, hogy ön mit tapasztalt, hogy támadják-e valóban a polgári jogi jogvédőket, hogyan tudjuk őket jobban segíteni. Köszönöm. Köszönöm, Teréza. Végül pedig Cecil. Köszönöm, Linda, a szót. Én is köszönöm a biztos úrnak, hogy munkáját, végzi munkáját nekünk itt ma bemutatta. Nagyon széles sávot fog át az ő kompetenciája de mindegyik tevékenységének, ha jól érzem, az ellenálló képesség áll a központjában az, hogy a különböző társadalmi csoportok, régiók ellenállóbbak legyenek, illetve az, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a fejlesztési humanitárius célok között. Ami az ellenálló képességet illeti, erről sokan sokat írtak már mostanában, elsősorban a helyi intézményrendszer mm, terhelhetőségét értjük. Lát-e ilyen trendet, hogy bárhol az EU fellépés területein a civil társadalom megerősödött, jobbak a helyi önkormányzati struktúrák, jobb a helyi participáció és célzott hatékony a közigazgatás. Második kérdésem 14 országos lista, de főleg a közép-afrikai nagy eh, Viktoriató körüli országok helyzete aggaszt engem. Érdekelne, hogy ebből a régióból, közép-afrika régiójából, mely országok, tehát a legsikeresebb történetek, milyen pénzeket kapva, és ezeket hogyan használják föl. Az utóbbi napok során a kongói köztársaság Kassai régiójából kaptam, kaptunk egy felhívást, ott is tömeges gyilkosságok történtek, fiatal em, emberek, akik tehát éheznek és az erdőben garázdálkodnak a túlélésük érdekében. Mit lehetne tenni ezen konfliktus enyhítéséért, hogy ne az erdőben kelljen élniük? Végül pedig egy Olaszországot konkrétan érintő kérdés – Nálunk ugye nagyon jelentős a tengeri mentési tevékenység. Sokan kapnak egyedi támogatást, de mindig elfogy a pénz, nem elég átlátható az egész rendszer. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a mentésben résztvevő civil szervezetek összehangoltabb rendszeresebb módon kapjanak támogatást és végezhessék munkájukat, akár a török EU megállapodás alapján. Sok kérdése, biztos úgy gyorsan meg is adom a szót. Engedjék meg, hogy anyanyelvemen válaszoljak. Azon pontosabban ki tudom fejezni magam. kedves Erike barátom. Három dologra szeretnék reflektálni. Abból, amit mondtál először is. A közvélemény kutatásokra vonatkozóan az európai projekt kapcsán meggyőződésem, hogy a humanitárius tevékenység a legnagyobb körét mozgósítja az európaiaknak, a vártnál is nagyobb arányban támogatják az európaiak ezt a tevékenységet. Minden felmérés azt mutatja, hogy a polgárok itt tenni akarnak valamit, és a vezetők felé azt az üzenetet akarják közvetíteni, hogy hajlandók maguk is valamire. Ez azt jelenti, hogy ezt el kell ismernünk, és ez egy hatalmas tőke. Ami a cselekvési tervet illeti, az új cselekvési tervet, a világ humanitárius csúcs találkozójának értékelésében, jelentésünkben, amelyet most írunk, benne lesz, és ezt hamarosan olvashatják is, az, ami a mi véleményünk. Ezt javaslom, hogy vitassák meg, zárt vagy nyitott üléseken, itt a szakbizottságban, hogy értékelésünk közös legyen, és pontosabban és együtt lássuk a kihívásokat. És hozzáigazíthassuk lépéseinket a pontosabb helyzetfelméréshez. Ami a nemzetközi humanitárius jogot illeti, kétségtelen, hogy ez a legfontosabb prioritás számomra. Az eltelt évtizedben a humanitárius jog sértések, a civilek elleni támadások, különösképpen Szíriában és Afganisztánban, gondoljunk csak a kórházak elleni támogatásokra, megszaporodtak. Ijesztően megszaporodtak. A 32. nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold konferencián ez szóba került. Továbbra is támogatjuk ezt a folyamatot, vagyis hogy szembe menjünk a civilek elleni szervezett támadásokkal. De nem világos, hogy hogy mennyire érhető el az a fő cél, hogy az ilyen emberellenes cselekményeket elkövetők felelősségre vonják. Az IES révén Magarini asszonynal azon vagyunk, hogy kikényszerítsük a nemzetközi humanitárius jog érvényesülését, de sajnos tényleg konkrét eredményekről nem számolhatok be, nagyon konkrét ígéreteket sem tehetek. Az ECO-val közösen és a, az alelnök asszonyjal, Magarini asszonyjal azon dolgozunk, hogy a nemzetközi humanitárius jog keretét egyre több helyen átvegyék, alkalmazzák, a vörös kereszt és vörös félhold. Konferenciája sajnos nem ö, vezetett el arra az eredményre, amit vártunk. Erike is kifejtette ezt a problémát. Teljesen egyetértek veled abban, hogy a köz Afganisztán szomszéd államaira különös tekintettel kell lenni, hiszen hatalmas menekült mennyiséget vettek föl. Irán köztük ilyen értelemben partnerünk, és Irán szeretne az EU-val közelebb kapcsolatra lépni, kapott is Irán az EU-tól támogatást, humanitárius segítségnyújtáshoz, fejlesztési támogatást is. És Irán hálás volt ezért a támogatási csomagért. egy ilyen támogatás fenntartásával nem csak a megenekülteknek segítünk, az afgán menekülteknek Iránban, hanem Iránt is közelebb hozzuk magunkhoz, és reméljük, hogy most már nem a sürgősségi segélyekről lesz szó a jövőben, hanem inkább a továbblépés szolgáló fejleti, fejlesztési támogatásokról. mandátum óta hatszor növekedett ez a támogatási eszközök összege, és folyamatosan zajlik nálunk a terepen a hatások mérése, összefoglalása. <clears throat> És amikor jó magam úton vagyok, a saját és más DJ-k eh, képviseletében, akkor saját szememmel szoktam látni, hogy például oktatási területen még a reméltnél is jobb hatásokat értünk el több helyen. Jimenez asszonynak válaszolnék. A Beka völgyet illetően. Itt is jártam, már mandatumom elején, és az ott tapasztaltak vittek rá arra, hogy a sürgősségi támogatásokat megneveljen. 2015-ben a gyerekek 80%-a nem járt iskolába, ezt most sikerült 50-re csökkenteni, ami még mindig nagyon magas, de hatalmas eredmény. Mindez annak köszönhető, hogy egy új megközelítést vezettünk be, és az informális tanulás módozatait támogattuk. Nyilván még sokkal többre lenne szükség, és még mindig túl sok gyerek nem jár iskolába. A libanoni kormányjal Nagarini asszony jelenlétében, a miniszterelnök jelenlétében hasonló sürgősségi oktatási segítségnyújtási programokról beszéltünk, hogy hogyan lehetne több gyereket iskolába juttatni. Engel kolléga, aki görögül is ért, önnek intézem szavaimat. Egyetértek megjegyzésével, Amikor Törökországnak 3 milliárd eurót adtunk, azt nem bántuk meg. Mert ez a pénz a Törökországban rekett menekültek ellátására, táborok, házak építésére ment, szolgáltatások építésére, és amikor júniusban újra Törökországban járok, majd még megpróbálom felmérni, hogy hogyan lehetne még javítani a helyzetet. Köszönöm a javaslataikat. Egyértelmű, hogy minden ember okozta katasztrófa helyzet szégyen az emberiségre nézvést. Itt különösen Dél-Szudánt emelném ki, teljesen igaza van abban, amit mond amikor ott jártam, ugye mindkét vezetővel sikerült találkozni, és részben ők maguk felelősek a helyzetért. Az volt a benyomásom, hogy a nemzetközi humanitárius segítségnyújtó közösségnek oda kéne hatni, hogy oldják meg a politikai konfliktust. mert nem jutnak el a segédszállítmányok a célzottakhoz. Amióta Guterres úr, az ENSZ elnöke, ő maga is jár Dél-Szudánban, és talán sikerül majd lépni valamit. Valahányszor meglátogatom az országot, mindig úgy veszik ezt a helyiek, hogy ez automatikus támogatást jelent, politikai értelemben is. Szerintem csinyán kell ezzel bánni, szigorú üzeneteket kell küldeni mindkét országba, Szudánba és Dél-Szudánba egyaránt, mert szeretnek minket csak pénzforrásként látni, nem szívesen hallják a szánkból a kritikát. És akkor a Nagorno-Karabahi térségről beszélnék még. Ezt a történetet nem ismerem olyan részletesen, mint az előzőeket. Először foglalkozom a kérdéssel most intézkedés szintjén. Az ECO-nak nem is volt eddig képviselete a térségben. Úgy érzem, hogy fogunk tudni tenni valamit, de ezt csak önökkel közösen leszünk képesek. Συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο. És azzal is teljesen egyetértek, hogy az agrár ökológiai szempontokat sokkal komolyabban figyelembe kéne venni. A biogazdálkodást el kell terjeszteni, a FAO ebben segít, segíthet, Az EU már eddig is költött arra a FAO-val közösen, hogy a helyi ellenálló képesség növelése érdekében biogazdálkodás, környezetbarát gazdálkodási formák kerüljenek újra meghonosításra. Ez talán a legfontosabb megelőző intézkedés, amiben gondolkodhatunk, és ami még fejlesztés politikának hívható. Jó lenne erről részletesebben is beszélni. A területen felgyűlt már jelentős tudás, talán Strasbourgban majd erről újra szót tudunk ejteni. Önök is jól ismerik a kérdést, és a bizottság is elmondta már egyel korábban, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni a helyi ellenálló képességépítést. Mikor lesz Szíriában béke? Várjuk, nagyon várjuk a békét. Addig nem lehet elkezdeni ugyanis az újjáépítést, amíg nem garantált, hogy nem rombolnak újra. Sokszor tettünk már kísérletet, hogy a békét támogató intézkedéseket hozzunk, Mogherini asszonynal közösen, de a szemben álló felek annyira tökéltek, hogy nem nagyon lehet köztük közvetíteni. Nagyon bonyolult a helyzet, és ezért aztán bármit megígérni felelőtlenség lenne. Nem tudjuk, hogy tudunk-e hatni a helyzetre. de az biztos, hogy akár még a jelenlegi körülmények között is, vagy főleg emiatt, szükséges az oktatási, a humanitárius segítségnyújtás, a segélyek bejuttatása valamennyi szír régióba. Az ország átalakítása nem könnyű és nem gyorsan levezényelhető folyamat, Óriási nemzetközi támogatás lesz hozzá szükség, ha egyáltalán elindul. És egyelőre még nem úgy néz ki, hogy beindulhat. Egyelőre csak a közvetlen humanitárius szükségletek kielégítésében merül ki a DG Echo szerepe. Ezt jól végezzük, úgy gondolom ezt a munkát, még akkor is, hogyha sokszor a háttérből kellett működnünk, és kreatívan egyéni megoldásokat kellett találnunk ahhoz, hogy hogyan segítsük túlélni a rászorulókat. Ne haragudjon, elnök vagyok ugyan, de nekem is el kell menni, még Tüponga úrnak adok gyorsan szót.

kérünk a biztos úrnak, mikrofont kérünk a biztos úrnak. ami pedig Vente úr kérdését illeti, kedves barátom, már ellátogattam Ugandába, és első kézből szereztem tapasztalatot az ottani problémákról. Hat hónap alatt 200 ezer ember érkezett Dél-Szudánból ezekbe a menekültáborokba. Lenyűgöző volt látni ezt a drámai helyzetet az ottani lakosság körében. Ugandát illetően nagyon nagy figyelmet fordítottunk az országra, és jelentős összeget tettünk félre erre az összegre. Ami pedig a reziliencia témáját illeti, A céljaink nagyon ambiciózusak. A rezilienciával kapcsolatos közleményt illetően. És ez pedig az, első körben. hogy a reziliencia, az ellenálló képesség koncepcióját kell értelmeznünk, hogy átgondoljuk, hogy, hogy a meglévő eszközök, támogatási eszközök mennyire kielégítőek, holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk ezek tekintetében. És meg kell néznünk azt is, hogy van-e szükség új eszközökre a reziliencia megközelítés vonatkozásában. Azt gondolom, hogy júniusig, amikor megjelenik a rezilienciával kapcsolatos közlemény, és ahogyan már elmondtam, jó lenne arról beszélni, ugyanis igen fontos dokumentumról van szó, és arra fogunk támaszkodni annak érdekében, hogy az erőfeszítéseinket fokozzuk a reziliencia témakörében. Nagyon fontosak tehát ezek az erőfeszítések, de még mindig van lehetőség arra, hogy fejlődjünk. Köszönetet mondok Kienge kollégának. Köszönöm az együttműködés méltatását azokra a négy, arra a négy régióra összpontosítunk a továbbiakban is, ahol az éhínség kockázata érvényes, és ami a Csád tó régióját, illetve Nigériát illeti, elmondanám, hogy eh, nagyon fontos együttműködést valósította meg az oszlói konferencián a külügyminiszterrel, sőt, az elmúlt napokban az új humanitárius koordinátor is ellátogatott hozzánk, tehát szeretnénk megvizsgálni, hogy az erőfeszítéseinket hogyan tudjuk koordinálni. Úgy döntöttem, hogy júliusban látogatok el Nigériába, hogy a helyszínen vizsgáljam meg a helyzetet, és azzal egyetértek, hogy együttműködésre van szükség. Különösen a humanitárius fejlesztés területén valamint a katonai területen, ugyanis ők mindenkinél jobban ismerik a területet. A csádi régióba, illetve a Niger vidékére látogattam, és a katonai erők vezetőségével is tárgyaltam. A Boko Harammal kapcsolatban jelentős előrelépéseket tapasztaltam. De Miután találkoztam a humanitárius koordinátorral, a nigériai humanitárius koordinátorral, úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a legfontosabb a humanitárius és fejlesztési szereplők közötti együttműködés. Ez lehet ugyanis az alapja annak, hogy a közép és hosszú távon tudjunk dolgozni és foglalkozni a Boko Haram társadalomra gyakorolt hatásával. Meg kell látnunk, hogy mit is várunk pontosan az új Trump kormányzattól az elmúlt három hónapban számos nemzetközi konferencián talál, vettem részt, és amerikai kollégákkal találkoztam a Trump kormányzat részéről. És mostanáig, sajnálatos módon, nem egyértelmű, hogy mi fog történni. A fejlesztési támogatással, ami az Egyesült Államokból érkezik. Senki nem biztosított minket arról, ez idáig, senki nem biztosított minket arról, hogy folytatják a humanitárius segítségnyújtást, és el kell látogatnom Washingtonba azért, hogy tisztázzam a helyzetet, ugyanis azt talán önök is értik, hogy ha egyértelműen visszaesik a támogatási összeg az amerikaiak részéről, akkor a teljes rendszer világszerte a teljes rendszer borulhat. A legfrissebb információk azt mutatják, hogy ez a visszaesés elsősorban a fejlesztési támogatásra vonatkozik, nem pedig a humanitárius segítségnyújtásra. Ez a legfrissebb információ, amelyel rendelkezem. De nagy bizonyossággal még semmit sem mondhatok. Én úgy hiszem, hogy én vagyok felelős azért, hogy a megfelelő nyomást gyakoroljam a folytatáshoz, ahhoz, hogy továbbra is az Egyesült Államokból is befolyanak a segélyek ezen a két területen. Úgy gondolom, hogy ez az én saját kötelezettségem, szeretnék emellett kiállni és ezt elérni. következő ügyet már régóta követjük. Egy állam szuverenitásáról van szó. Ez nagyon nehéz kérdés. És nagyon nehéz ilyen kérdésekben az ECO főigazgatóságnak föllépnie. szeptember óta a kormány hozzájárulásával a Caritas egészségügyi és élelmezési programba kezdett négy különböző régióban. De talán megértik, hogy hogy a kormány együttműködése nélkül nagyon nehéz bárhol lépnünk. de az ENSZ rendszerén keresztül a kormányok is segítséget kérhetnek, és akkor fel tudunk is lépni. Egyébként nagyon nehéz az ECO főigazgatóságnak közvetlenül bevonódni és fellépni. Nevel Mimica biztos társammal és Federica Mogherinivel ezen kérdésekben mindig szorosan együttműködünk. De figyelembe kell vennünk mindazokat a nehézségeket, amelyeket említettem. Ami pedig a rezilienciát illeti, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hát ezzel kapcsolatban már úgy gondolom megválaszoltam néhány kérdést. Ami a kongói területet illeti, hát itt kétség kívül meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet segíteni a humanitárius felelősségvállalásunknak részét kell, hogy képezze a segítségnyújtás itt is, kötelességünk itt is segíteni. Már jól leírták a helyzetet, az ECO főigazgatóság főigazgatója itt van, és ezzel kapcsolatban felmerült a kérdés olasz civil szervezetekkel kapcsolatban, és itt nagyon furcsa kapcsolatokkal vádolják őket az ügyesség részéről is. És valóban az Európai Uniónak hinnie kell abban, és biztosítania kell azt, hogy az Európai Uniós támogatások, a pénzügyi támogatások átláthatóak, hiszen az európai adófizetők pénzéről van itt, szóval nagyon óvatosan kell ezeket a forrásokat elköltenünk. Ugyanakkor nagyon komoly követelményeknek is eleget kell tennünk arra vonatkozóan, hogy mely civil szervezeteknek biztosítunk uniós támogatást. Másfelől, és ezzel Jimenez asszony kérdésére is válaszolnék, úgy véljük, hogy a civil társadalom, a civil szervezetek nagyon hasznos szerepet töltenek be. Valamennyi törekvésünket segítik a humanitárius segítségnyújtás területén. Nyitottak vagyunk, és bármiféle információt köszönettel veszünk, amely segíti a civil szervezeteket. Aztán közép-afrikai köztársasággal kapcsolatos kérdés, illetve a nagy tavak régiója. Idén kb. 45 milliárd eurónyi segítséget tudunk biztosítani, és itt valóban óriási szükségletekről kell, hogy beszéljünk, és ezzel a záró megjegyzésemhez érnék, és ezzel kihangsúlyoznám azt, amit a korábban is mondtam a Trump kormányzat kapcsán. Sajnálatos módon, ha az amerikaiak által nyújtott humanitárius vagy fejlesztési segély mértéke csökken, akkor érthető módon az Európai Uniónak szembe kell néznie azzal, hogy nem tud eleget tenni valamennyi szükségletnek, hiszen napi szinten humanitárius válságok állítanak bennünket feladatok elé. Tehát nekem a humanitáros segítségnyújtás felelős biztosnak az egyik legfontosabb feladatom az, hogy politikai nyomást gyakoroljak annak érdekében, hogy folytani tudjuk a segélyezést. Muszáj egyensúlyt teremtenünk. És fontos hogy az európaiak és az amerikaiak között a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás területén fennmaradjon ez az egyensúly. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon is lényegre törő és gyümölcsöző vitáért. Ahányszor ide látogatok a DEVE szakbizottságba, mindig tanulok valami újat, mindig nyerek valamit azzal, hogy meghallgatom az önök észrevételét, az önök aggájait, az irodám mindig is nyitva áll önök előtt személyes vitára, is nyitott vagyok bármilyen kérdésről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, biztos úr! A Deveszek Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a válaszokért, amelyeket adott a képviselő kollégák kérdéseire. Köszönjük szépen az együttműködést! Mm. és berekeztem az ülést. Nous arrivons à la fin de nos travaux. Elértünk itt a munkánk végére. Utolsó előtti kérdésem, hogy van-e valakinek még bárkinek kérdése. Következő ülésünk május 29-én lesz, 15-től 18 óráig, és május 30-án 9-től 10.30-ig. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a tolmácsoknak a túlmunkát, és berekeztem az ülést. Eh, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.